kérdések és a válaszok következnek. Először az első kérdést a néppárt nevében teszi fel, Pilar de Castillo Vera asszony teszi fel. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. Tiszteltek, köszöntöm Önt. A digitális gazdaság döntő a növekedés, a versenyképesség, gazdasági növekedés szempontjából Európában ehhez kétség nem férhet. A legutóbbi választási időszakban a bizottság jelentős lépéseket tett a piac fejlesztésében, a belső piac kiteljesítésében, a digitális területen is. A telekommunikációs piacot illetően úgy gondolom, hogy ez kifejezetten döntő volt és a jelentések is nagyon fontos aspektusokkal foglalkoznak, a roaming díjakkal például, egy parlamenti javaslattal is. Több millió európai polgár vár erre a fejleményre, hiszen nagyon fontos, hogy csökkenjenek a kommunikáció költségei az Európai Unión belül. A bizottságnak van tárgyalási mandátuma. Ön eltökélte a tanácssal folytatandó tárgyalások kapcsán is. Köszönöm. A bizottság javaslata megvan, részletében kidolgozott ez a javaslat, illetve egyeztettünk. Most a tanácson van a sor. Azt várjuk, hogy a tanács belátható időn belül elmondja nekünk az elképzeléseit. Az olasz soros elnökség szeretné legalábbis a tanácskozások szempontjából előmozdítani az ügyet. Ez ugyanúgy vonatkozik a roamingra, illetve a hálózatsemlegességre, valamint más e, érzékeny kérdésekre, amelyeket a parlament e, felvetett, illetve egyértelmű álláspontot képviselt. A következő hónapokban, illetve években én arra számítok, hogy lehetséges majd egy döntés e, a TSM rendelettel kapcsolatban, illetve a szabályozással kapcsolatban. Most történt tulajdonképpen a, a lakmus tesztje annak, hogy minden részebe akarja-e az európai szabályozást a digitális területen, illetve hajlandó-e döntést hozni. Elnök, köszönöm. Köszönöm, biztos jelölt úr. A szocialista frakció képviseletében Martina Werner asszony kapszol. Biztos úr. A gyors, megbízható infrastruktúra nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy Európa összes régióját összekössük egymással. Jelentős beruházásokra van szükség ahhoz, hogy tényleges digitális társadalmat tudjuk megvalósítani. Európa, illetve az EU hogyan tudja biztosítani azt, hogy a magán és közberuházások ezen a területen az infrastruktúra kialakításához megvalósulhassanak. A vidéki térségeken hogyan lehet a széleskörű hozzáférés, hozzáférés biztosítani Juncker, 3 milliárd eurónyi beruházásról beszélt, ebből mennyit kapna az ön portfóliója, mennyi lenne a beruházás ebben a portfólióban, illetve a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a hibákat, amelyeket a 4G kialakításánál elvétettek, hogy ezeket meg lehessen akadályozni majd az 5G kiépítésénél. Az elnök megszakítja a kérdés feltetőt, felvevőt, lejárt az ideje, sajnálom. Abgott Werner képviselő asszony. Az 5G, az 5G technológia a következő évtized jövője lesz, és már most azokat a lépéseket, amelyel elő felkészül az Európai Bizottság, hogy késedelem nélkül tudjunk válaszolni a kívásokra a 4G-be, generá negyedik generációba belépve. A másik kérdésre válaszolva, a, a, súly, a finanszírozás súlypontja az infrastruktúrális befurárások súlypontja a magánszektorból kell érkezzen. Ehhez egy befektetési klímát kell létrehoznunk, és okosan szabályozva a magánbefektetőket, elősegítve a beruházásaikat. Az ICT infrastruktúra verseny az energiainfrastruktúrával, a közlekedési infrastruktúrával, Európán kívül és belül is. Másodszorban ott, ahol szükséges, társadalmi van szükség, ez különösen a vidéki területek fejlesztésére igaz. Itt a tagállamok és a régiók számára a, seg, a támogatások tekintetében nagyvonalúbb szabályokat kell létrehoznunk, mint most vannak. Természetesen javítanunk kell, hogyha a helyi, a regionális és állami szinten javítanunk kell az infrastruktúrát, ezen eszközök nélkül ez nem megy. Ezért a verseny jogi biztos kollégámmal folyamatos kapcsolatban kell legyenem, hogy azok az iránymutatások, amelyek abban adnak irányt, hogy egy tagállam, egy régió, egy önkormányzat vajon támogathat egy beruházást, vagy akár állami forrásokból, vagy egyéb forrásokból, ezt rugalmasan kell alakítanunk, hogy minden eurót az ICT infrastruktúrába tudjunk irányítani, és ne legyen akadálya a túl restriktív szabályozás annak, hogy ezek a beruházások megvalósuljanak. Köszönöm szépen, biztos előtt úr, az ICR frakció nevében Hans Olaf Henkel úr. Vizepräsident, ich... Alelnök úr, én az életemet a digitális gazdaságban töltöttem, és önnél most ez pont fordítva van. Előadás alapján az a benyomásom, hogy önnek jobban sikerült ez, mint nekem Ön azt mondta, hogy Európa az energiágazatban bizonyos területeken túl sokat tesz, más területeken túl keveset. Mi a helyzet eh, a digitális gazdasággal? Nem lehet, hogy ott is ugyanez van-e így? Illetve, hogy az EU nem akarja eh, előre meghatározni ezt, hogy polgárai mennyit vásároljanak be az interneten. Ez csak az internet cégeket segíti, és a kiskereskedőket károsítja. Úgy gondolom, hogy erről nem kell részletesebben beszélnem. Kérdésem a következő, ezeket eh, a célokat nem akarják-e a tagországokra bízni a jövőben? Németország rendelkezik digitális agendával, Franciaország is, de úgy tűnik, hogy a kettő nem kapcsolódik egymáshoz. És itt eh, lenne a következő kérdésem, az egyes digitális eh, gazdaságokból szeretnének-e fonni egy nagy európai digitális gazdaságot? Köszönöm a választ. Henkel úr, én is tisztelettel és csodálattal olvasom részben, hogy a polgárok számára milyes, milyen fajta mennyiségben kívánunk munkahelyeket eh, teremteni. Ezek a számok nem kötelező érvényű jogszabályok, hanem prognózisok, várakozások, gyakorlatilag ösztönzésként kell őket értékelni. Az elmúlt öt évben nem csak eh, azt kívántam eh, elérni, eh, hogy, ez, hogy ebbe a számháborúba túlságosan eh, perfekcionista módon vigyem a saját főigazgatóságomat, hanem arra törekedtem, hogy megfelelő prognózisokat adjunk, ami serkenti a folyamatokat. Hogy ez mit jelent a munkahelyteremtés számára, hogy mit jelent annak számára, hogy a polgárok hogyan élik meg a piaci változásokat, Alapvetően helyesnek tartom ezeket a prognózisokat, hiszen a szabályozás, ami kötelező érvényen meghatározza, hogy minek kell történnie, az nem a megfelelő út. Különböző elképzeléseink vannak új szabályozásokra, azokban kívánjuk fel, ezeket már felkívánjuk mutatni, fontosnak tartom azt, hogy az európai jogszabályalkotó cselekedjen, de vannak olyan területek, eh, ahol eh, csak felhívással kell fordulni a gazdasághoz, ahol csak ösztönzőket kell eh, útnak bocsájtania. És így kell elérnie, hogy Európának a digitalizálódása a lehető legkevesebb szabályozás útján valósuljon meg. Very much, Mr. Commissioner Designate. Köszönöm, biztos jelölt úr. Köszönöm szépen, hogy ön is tartotta az időt. Angelika Nibler az ALDE képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Tisztes biztos úr, ez egy személyes vállalkozások adatátadása is fontos. Szeretnék ezt az ágazatot előmozdítani, támogatni, és ha igen, akkor hogyan? A legkisebb üzemekkel kapcsolatban ön mit gondol? Mi a hozzáállása a kritikusokhoz csatlakozik ami szerint itt nem is tényleges vállalkozásokról van szó, hanem tulajdonképpen a foglalkoztatottsági viszony megkerüléséről, a társadalombiztosítási járulékok megfizetésének megkerüléséről. Azt gondolja, hogy ez azonban potenciált jelent az Európa számára, és ők segíthetnek-e abban ezek a kisvállalkozások, hogy Európa gazdaságát fellendítsék. A Small Business Act rendelkezést még az ön elődje Günther Ferhagen alatt mutatták be, és ön úgy érzi, hogy ez lehetséges eszköze a magángazdaságban, illetve hogyan próbálja meg ön ezeknek a vállalkozások a helyzetét előre vinni. Köszönöm ami a újon alapított vállalkozásokat illeti. Itt nyilvánvalóan a színlet munkaszerződése kérdése az felmerül. Itt munkajogi és társadalombiztosítási jogi eszközökkel kell eljárni. Én mindenképpen védekeznék az ellen, hogy az újonnan alapuló kisvállalkozásokat a jogszabályok megkerülésével vádoljak. Itt egy olyan szektorról van szó, amelyen belül e, a startup cégek akár rövid idő alatt nagyon fontos szereplővé válnak. Itt van az élelmiszeripar, az autóipar. Ezek régi hagyományos szektorok, amelyek a világpiacon még mindig vezető szerepel rendelkeznek. Ha azonban megnézem a számítástechnikai szektort, és megnézem azt, hogy hol tartott 20 évvel ezelőtt, hát teljesen nagyon nagy a változás. Az elmúlt évtizedekben átélhettük, hogy a Bosch hogyan szállt be a telekommunikációba, és hogyan hanyatlott le hogyan tette ezt a Siemens. Nokia 8 évvel ezelőtt még piacvezető volt. Most gyakorlatilag a Microsoft belehajszolja őt a csődbe. Hogyha megnézzük a nagy amerikai vállalatokat, amelyek ezen a területen működnek, gyakorlatilag itt első generációs startup cégekről van szó, amelyek kinőtték magukat, amelyeknél akár a felügyelőbizottság elnökeként még az eredeti alapító közreműködik. Úgyhogy a mi felzárkózásunknak abban kell állnia, hogy támogatjuk a startupjainkat, annak érdekében, hogy ezek az induló kezdő vállalkozások 15 év múlva a piacon meghatározó szerepet játszanak. Ezt támogatni kell őket, támogatni kell az egyetemeket, támogatni kell őket kockázati tőkével, úgy gondolom, hogy itt a nagy és a kis vállalkozások nem állnak egymással ellentétben. Nyilvánvalóan egy nagy telekommunikációs vállalat gyümölcsöző lehet egy régió számára, de összességében nincsen olyan szektor, amely ennyire megfelelő terep az újonnan induló vállalkozások számára, mint a számítástechnikai infokommunikációs szektor. Thank you, Mr. Köszönöm, biztos úr. Kornél ezt a szanyagú képviseltében. Köszönöm szépen. Biztos úr, a következő kérdésem van. Ez a számítás iparra vonatkozik, mint tudja, a Morales jelentés, amelyet az Európai Parlament megszavazott, felvetette az európai állampolgárok tömeges megfigyelésének problémáját és kérdését, és itt a parlament részéről követelések születtek a bizottság felé, amely pontosan az ön portfóliát érintik, a 80-as és több pontban. Pontosan mit tesz hogy több ingyenes szoftvert elérhetővé tegyen. Mit tesz konkrétan annak érdekében, hogy intenzíven támogassa a számítástechnikai ipart Európában. És ezzel összefüggésben kérdezem, konkrétan mit tesz majd annak érdekében, hogy európai stratégia jön létre az európai ipar nagyobb függetlensége érdekében, számítástechnika érdek, ipar függetlensége érdekében, a Digital New Deal előrányzatában érdekében mit tesz, konkrétan milyen lépéseket? Please. Köszönöm, parancsoljon a válaszsal. The answer. Yes, please. Sie haben uns im... A, a 7 éves költségvetése Horizon 2020-as jóval több támogatási eszköz tartalmaz kutatás fejlesztés érdekében, korábban is a digitális számítástechnikai ágazatban pedig 20%-a van az összes eszköznek előrányozva. Tehát a kutatási biztos, és én vagyok felelős azért, hogy az ipar és a tudomány olyan projekteket tárgyaljanak meg, és vigyenek előre, amelyek európai finanszírozás nélkül nem volnának megvalósíthatóak. Tehát ez a jövő, az jövő évek jelentősen megnő forrásait így felhasználásáról így kell majd döntenünk. Másodszorban úgy gondolom, hogy a tanács is jelentős mértékben felelős. Az ICT agyak a jövőbeli informatikusok már most járnak iskolába, és meg kell tegyünk mindent annak érdekében, hogy a képzésben, oktatásban és az egyetemi oktatásban felelős tagállamok ezt az ágazatot még jobban vigyék. Európai kérdések ezek, persze az értékteremtést európai szinten kell támogatni, ám ellenkező irányban sem lehet elhatárolni. Hogy mondjak egy példát? Én korábban, munka, korábbi vezető munkakörömben vizsgáltam, hogy az IBM vagy más vállalatok hol, hol visznek erős kutatási központokat, és ha lehet, ezeket Németországba vigyék. Tehát Európát meg kell nyissuk olyan befektetők előtt is, amelyek kutatási fejlesztési központjaikat nem Silicon Valley-ben vagy Palo Alto-ban akarják létrehozni, mondjuk Európában. Erre is ehhez meg kell teremtsük a, a lehetőségeket, mert ez munkahelyeket, értéket teremt, és európai beruházásokat hoz létre. Thank you very much. Köszönöm. A zöldek képviseletében Michel Raymond úr kapszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Szeretnék az alap kérdésekhez egy vélvetést feltenni. Ön azt mondta, hogy a fokozatos hálózat semlegesség nagyon fontos. Bizonyos technikusoknál ez kérdőjeleket vetett fel, tehát ugyanaz a helyzet, mint a terhességnél, nem lehet, aki kicsit terhes, vagy terhes, vagy nem, ugyanez a semlegességgel is és a szolgáltatások semlegességével. Éppen ezért eh, a fokozatos hálózat eh, semlegesség úgy hangzik, mint ezt önök meg szeretnék szüntetni, csak kicsit szebben nevezik. Tehát hogyan definiálják a hálózat semlegességet, a fokozatos hálózat semlegességet, illetve mit értenek ezzel alatt pontosan? Next. Um... Tisztelt képviselő, először is szeretném azt megerősíteni és felvállalni, amit a bizottság és a tanács is javaslatként elfogadott, és ami a jogszabályalkotás alapját képezi. Ezzel nem csak, hogy nincsen problémám, hanem nagyon is helyes, helyén való elképzelésnek tartom. Én azt mondtam, hogy az Európai Parlamentnek az állásfoglalását meggyőzőnek tartom, és el kell követnünk mindent annak érdekében, hogy senki sem szenvedjen hátrányt a hálózatok használatakor. Tehát a rendszerek üzemeltetői, a, azokat üzemeltető személyzet ne csináljon e, abból üzletet, hogy ki az, aki többet fizet, e, és ezáltal természetesen automatikusan másokat e, hátrányban részesült, Hiszen ez közérdek. Közérdek az, hogy bizonyos szolgáltatásokat, bizonyos struktúrákat hálózatsemlegesé teszünk. Ezek nem szabad, hogy kifejezetten ki legyenek szolgáltatva a gazdasági érdekeknek. Ez kell, hogy a feladatunk legyen. Um, köszönöm. Dario Tamburano az IFDD nevében. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ötinger biztos jelölt úr. Európában a vidéki környezetben, és máshol is úgy tűnik, az emberek egyre kevésbé férnek hozzá a széles, vagy nem férnek könnyen hozzá a széles sávú internetes szolgáltatásokhoz. Hogyan lehet akkor a fogyasztókhoz eljutatni az ezeken érkező szolgáltatásokat? Amerikában például a, egyre nőnek ezek az ágazatok, és a, a részvényesek egyre több hozamot kapnak, és nem a fogyasztók érdekeit követik. Mi is, mintha ezen az úton járnánk. Hogyan lehet a, a, a digitális szakadékot átlépni Európában, és hogyan lehet egy tényleges digitális európai gazdaságot és társadalmat létrehozni? Minden régió és minden önkormányzat, minden vidéki önkormányzat kötelezően kell, hogy sűrűsítse a hálózatát, ez nem csak gazdasági kérdés. A jövő iskolája digitális hozzáférés nélkül nem lesz egy vonzó oktatási központ. A, a, akár a kézműves vállalkozók is az internetre kell, hogy támaszkodjanak, kommunikáljanak vevőikkel, piacot találjanak, partnereket találjanak. Az egész társadalom át kell hálózódjék, és nem csak a konkrétan számítástechnikai ágazatok kell, hogy csatlakozzanak. Ez abszolút cél, erről nincs vita, nincs kétség. Van infrastruktúra, amely gazdaságilag számolható, van olyan struktúra, amelyet nem lehet gazdaságilag mérlegelni és számítani. Torino és Milánó között az elektromos hálózatot nem kell külön finanszírozni, mert, mert nyilvánvaló, hogy a hogy akár Rotterdam Köln között egy vizetéket nem kell finanszírozni, mert majd a, a felhasználók ö, díjai fizetik. Állam, hogyha egy gázvezetéket építünk a Baltikumban, Lengyelországot összeköt velük, vagy máltai Ciprus között. Nos, itt viszonylag kis volumenek, és viszonylag kevés felhasználóval számolhatunk először, és ez rendkívül drágává teszi a beruházás kezdeti szakaszában, ezért kell ö, költségvetési eszközökkel támogatni. Kérdés, hogy vajon a régió, a tagállam, az Európai Unió adja ezt a költségvetési támogatást? Nagyon fontos, hogy a gazdag és szegény tagállamok között ne legyen érdekütközés, és ehhez egy európai társfinanszírozási eszközre van szükség az európai költségvetés strukturális alapjai és egyéb alapjai kell, hogy belépjenek itt, és a régiókat arra kell ösztönözni, hogy a strukturális programok révén a digitális infrastruktúrába ruházzanak be, és ezzel párhuzamosan megteszek mindent, hogy az a 300 milliárd euró, amiről döntenek, vagy önök fognak dönteni, annak jelentős része a digitális infrastruktúra társadalmi fordítódjék. Elnézést, biztos úr. Egy picit több időt adtam most a válaszra, mert korábban még rövidebben válaszol, mint egy perc. Köszönjük szépen mindenkinek a fegyelmezettséget. Teljes mértékben tudtuk eddig tartani az időnt. Ezzel lezárult a politikai frakciók hozzászólóinak köre, az általuk vetett kérdések. Most az ITRE és a KUL szakbizottságok kollégái kapnak szót. Először Angelika Nibler, az első kérdés, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr. Először is szeretnék köszönetet mondani annak önnek azért, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti gázvitában eredményre vita tárgyalásokat jól lehet, nagyon sok tennivalója van a meghallgatása miatt. Ami pedig az új feladatait illeti, a digitális európai gazdaság növekszik még hozzá hétszer olyan gyorsan, mint más gazdasági szektorok. Ennek ellenére az európai gazdaság eh, az infokommunikációs technológiák területén más nemzetgazdaságok mögött kullok. Csak ön a bevezetőjében is elmondta, hogy itt gyakorlatilag felzárkózásra van szükség. A kérdés az, hogy az ön szemszögéből mik Európában a legnagyobb akadályai a digitális gazdaság fejlődésének, a digitális belső piac kiteljesedésének, és milyen megfontolásokkal eh, kíván előállni annak érdekében, hogy a digitális belső piac piacból a teljes gazdaság tudjon profitálni. Itt ugye a szabványosításra gondolok, az interoperabilitásnak a fejlesztésére. Nagyon hálás lennék, ha ezzel kapcsolatos gondolatait közreadná. Parancsoljon a válaszhoz. Úgy gondolom, hogy a digitális belső piac kiteljesítése az egyetlen helyes válasz, amit adhatunk erre a kérdésre. Most még 28 gyakorlatilag teljesen széttöredezett digitális világban élünk. Hogy amikor Jean-Claude Junckernek a siló szétrobbantásáról volt egy mondása, akkor nagyon is igaza volt. Vannak logikus és történelmi szempontból megfelelően kialakult határok bizonyos feladatok, bizonyos szektorok esetében. De a digitális világ az nem ilyen. A digitális világ nem ismer nemzetállami határokat. Ezt megfelelően európai szinten kell szerveznünk, hogy aztán a globális szinten szabványokkal, adatvédelmi szabályokkal és egyebekkel megfelelő súlyjal tudjunk fellépni. Hogyha az adatokat védeni akarjuk, és ezt 28 külön rendszerben tesszük, akkor nem leszünk sikeresek a regionális védelmi szabályokat ugyanis nagyon könnyű megkerülni. Még aki pedig eh, a legszigorúbb eh, adatvédelmi szabályokat fogadja el, annak lehet, hogy igaza van, de a gyakorlatban sikere nem lesz. Ezért egy egyetlen európai belső egységes digitális piacra van szükségünk. A másik pedig az infrastruktúra kiépítése. Ez az alfája és az omegája az egésznek. Úgy a minőséget, mint eh, a mennyiséget, a volument, tehát a kvantitást és a kvalitást biztosítani kell ezen a területen. Masszívan kell eh, befektetnünk eh, egy teljes területet lefedő digitális infrastruktúra kiépítésébe az elkövetkezendő időszakban. Harmadik dolog pedig a világ más régiói ugye sokkal több forrást alokálnak digitális projektekre, fejlesztésre, mint mi. Fontos, hogy ezen a területen is felzárkózzunk. Ez lennének a, ezek lennének a 2020-as fejlesztési célok. Fontos, hogy a privát kutatási tevékenységet erősítsük, és a tagállamokat is arra ösztönözzük, hogy ők a saját ház, költségvetési forrásaikból többet fordítsanak erre. Köszönöm szépen, biztos úr. Petra Kamervelt asszony, szó. Köszönöm szépen, elnök úr, Jöttinger biztos úr. Az átfogó hálózati semlegesség a technológiai előfeltétel annak, hogy az információ kreatívás sokféleség megtalálja a közönségét. Az a javaslat, amiről beszélt, rendeletjavaslat szerintünk túl gyengén erő, biztosítja a hálózat semlegességét, sőt, túl széles körű lehetőséget terén az egyes szolgáltatások számára. Hogyan lehet jobban biztosítani a ö, hálózati semlegességet és a különleges szolgáltatásokat jobban feltételekhez kötni? Hogyan igyekszik erősíteni a nyelvi sokféleséget, kulturális sokféleséget a digitális világban, és azokban a tárgyalásokban, amelyek jogilag garantálnák a semlegességet? hogyan próbálja segíteni majd, és ha a technológiák szükséges garantálni ezt, és a, a közérdeket, hogyan lehet ezt erősíteni majd az önhatás körében. Azt gondolom, hogy a szabálytól való eltérésnek semmi köze nincsen a semlegességről. Itt meg kell különböztetni a kereskedelmi érdekeket és a közérdekeket. És a kultúra közérdek, Éppen ezért nem kaphat negatív szerepet semmiképpen. Ez azt jelenti, hogy további tárgyalásokon szívesen beszámolok arról, hogy én mit értek a közérdek alatt pontosan, de abban biztosak lehetnek, hogy számomra csak az fog állni ezen a listán, közérdekek listáján, amely a szerződések betartásához, az alapértékek betartásához, a polgárok elvárásaihoz eh, nélkülözhetetlen, és semmi olyasmit eh, nem fogok itt megjelölni, amely eh, nyereséghez kapcsolódik a hálózat jobb használatánál. Thank you. Köszönöm. Biztos úr. Evzen Tosenovski kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Kérdésem, a cloud computing, illetve big data megközelítésekre vonatkozik. Az Európai Bizottság nemrég adott ki egy közleményt, egy uh, alapadatokra támaszkodó gazdasághoz kapcsolódóan. Ami Henkel úr kérdését illeti, ehhez csatlakoznénk. Önök milyen lépéseket terveznek a cloud computing jobb kihasználásához, illetve a nagy volumenetű adatbázisok használatához. Speciális jogalkotásra lenne szükség, ön erről mit gondol? Olyan esetekben, ahol ez fék lehet. Köszönöm. Für die zweite Frage, ob wir ami, más... ami a második kérdést illeti, a cloud computing, illetve a big data kapcsán, erre a választás szeretnék némi időt kérni, tehát majd a jövő évben szeretném ezt bemutatni. Második megjegyzés. Ami a bizonyítékot illeti, hogy hogyan mérjük a cloud computingnál, a Digit főigazgatóságot említeném meg, velük világos célkitűzéseink vannak az elkövetkező öt évre nézve, a bizottságon belüli adatfeldolgozás, adat tárolás témájában is, cloud szolgáltatások kapcsán, és ezzel kísérleti projektként szeretnénk szolgálni a regionális hatóságok számára. A Digit főigazgatóság nem csak belső funkcióval bír, hanem modern infrastruktúrával, információs kommunikációs technológiákkal, képzésekkel modell is válhat a modern igaz, közigazgatás számára, mégpedig Európa minden szintjén. Thank you. Mircea Diaconu Uriasu. a Mulțumesc, domnule președinte. Aveți de gând să urmați recomandările prevăzute în comunicarea 272 din... Ami a bizottsági kommuniké, kommuniké céljait illeti, az európai eh, mozi megjelenítését, illetve az európai mozi, mint fórum elindítását. Hogyha ezt a fórumot tervezik elindítani, akkor ennek milyen módja lenne, és a bizottság a fórum végkövetkeztetését hogyan tervezi figyelembe venni, illetve ő nyitott lenne az Európai Parlamenttel való együttműködéshez ebben a témában. én magam a mozi generációnak vagyok a tagja. Amikor szabadidőnkben, hétvégénken nagyon fontos szerepet játszott az életünkben a mozifilm. Úgy gondolom, hogy a filmek hozzáférhetősége, és az az élmény, amit eh, a mozi nyújtott, és nem csak az otthoni eh, tévénézés, eh, főleg egy olyan társadalomban, ami egyszemélyes háztartásokból áll most már egyre inkább, ott ez egy nagyon fontos dolog. Úgy gondolom, hogy az európai mozik világa, különösen a kisebb közösségekben, városokban mindenképpen fontos, hogy jövővel rendelkezzen. Ezért olyan programok lesznek majd, ami a régióknak, az önkormányzatoknak erre lehetőséget biztosít. Erre Almunia kidolgozott egy javaslatot az én részvételemmel egy jó fél évvel ezelőtt, és ebben viszonylag sok rugalmasságot biztosítottunk a filmnek és a mozik világának a támogatására a tagállamokban. Itt a támogatásokat nem tartjuk annyira elítélendőnek, mint a klasszikus ipari szektorokban. Én ezt a filmfórumot érdeklődéssel olvastam, és tisztelem a munkájukat. Úgy gondolom, hogy közösen tudunk majd valamit tenni. Közösen kell tehát, hogy elbeszélgessünk a végrehajtásról. Madame. Köszönöm szépen. Martina Michaelis asszony szó. Herr Oettinger, äh, ich setze voraus, Öttinger úr, szeretném előre bocsátani, hogy a kultúra kettős karakterének a kérdése ismeres, ismeretes az ön számára. Hogyan, kívánja, hogyan kíván fellépni azzal szemben, hogy a kultúrának ma már csak a gazdasági hasznosíthatósága kerül egyre inkább előtérbe, és hogyan kívánja a kulturális sokszínűség megőrzését támogatni. Hogyan kívánja védelmébe venni a kulturális sokszínűséget, adott esetben a folyó tárgyalások során is már, így például eh, az Európai Tanácssal. In dem Verhandlungsband... Az a tárgyalási mandátum, amely a bizottság kapott, és ez, amelyet önök is jóvá hagytak, ebben a mandátumban a kultúra tudatosan nem szerepel, mint téma. Tudnék, a kultúra alatt olyasmit értünk, amit nem lehet csak gazdasági mércékkel mérni. Abból indulunk ki, hogy a novemberben hivatalba lépő bizottság nem fog változtatni ezen a tárgyalási mandátumon. Az amerikai, annak dolgok, amikor nem akarunk tárgyalni az amerikai partnerrel, és nem is lehet. Így tartozik a kultúra is, olyan témák ezek, amelyeket nem lehet így mérni, vagy tárgyalni. Az pedig, hogy európai szinten szülessen egy európai megállapodás, nos éppen a kulturális helyszínek, a, a színházak, a, a, a magánszínházak támogatása, az egyéb kulturális intézmények, vagy a zeneiskolák, a zenefőiskolák, kulturális akadémiák művészi főis, művészeti főiskolák, a tagállamok, régiók és az önkormányzatok hatáskörébe esnek, és így is kell maradjon. Ezért gondolom azt, hogy a tagállamok ott, ahol esetleg veszélybe kerülne ez az ágazat, ott kell világosá tenniük, hogy a kultúra milyen fontos az ember kép, az ember, a, a képzés, az értékek, képzés, értékek átadása szempontjából. A történelem megértése, az európai történelem megérthetőség szempontjából büszke vagyok arra, hogy hazámban, Baden-Württembergben a kultúráért is felelős voltam annak idején, és állami, valamint önkormányzati együttműködéssel tudtunk megoldásokat találni a kulturális intézmények támogatására. Tehát nem szabad gazdaság komercializálni, gazdasági alapokra helyezni a kultúrát, és ez kell legyen a közös igényünk a továbbiakban is. Köszönöm. Michel Raymond úr az első kérdés olyan kollégától, aki ITRE szakbizottsági tag volt, de most kult, a kulturális szabadság tagja. Öné a szó. Köszönöm szépen, biztos úr. Az ön portfóliába fog tartozni a digitális gazdaság és a digitális társadalomban is. Most a média koncentrációjával és a média ellenőrzésével kapcsolatban kívánok kérdést feltenni. Az elmúlt ilyen reformkor elfogadtuk azt, hogy a társadalmi eh, ellenőrzés és a média szabadsága között egy, köz, egy aranyközéputat kell eh, elérnünk. Az, euró, az, az interneten ez nem lehetséges, itt vannak eh, olyan források, így például a Wikipédia, amelyek ma már nagyon fontos közszolgáltatóvá válnak. A Bizonyos trendek azonban más irányba mutatnak. Nagy vállalkozások, így például a Google ellenőrzik az internetek nagyon nagy részét, az európai kormányok pedig gyakorlatilag csak futnak a folyamatok után, megpróbálnak ellenőrzést kiépíteni, gondoljunk itt akár a magyar kormára. Hogyan kíván itt beavatkozni, hogyan kívánja a média koncentrációját és a média ellenőrzését a lehető legalacsonyabb szinten tartani, és hogyan kívánja e tekintetben az ott esetben a tagállami kormányokat felelősségre vonni? A polgár, aki médiát vásárol, használ, kell, hogy előtérben álljon, illetve ő nagyon fontos partner. Ez azt jelenti, hogy polgáraink képzése, az európai polgárok képzése, azzal kapcsolatban, hogy hogyan használják a médiát értelmesen, az első lépés. Annak, hogy a polgárt ne tekintenénk partnernek, a munkánknak nincs értelme. Második. Az európai versenyjog is nagyon fontos szerepet játszik, kiegészítve a nemzeti szabályozásokkal. Nem szeretnék beszállni, beszámolni a bizottság nem nyilvános üléseiről, de um, úgy érzem, hogy a Google esetről márciusban már lehetett volna dönteni, úgy tűnik, hogy most 18 panaszossal van dolgunk, 18 különböző érvekkel, tehát itt egy példaesetről van szó, amelyben dönteni kell, és ebből egy további kérdés is adódik, az objektivitás, a semlegesség kérdése, stb. stb. A harmadik megjegyzésem, a média, a kiadók, struktúrális átmeneten mennek keresztül, struktúrális változáson, és nagyon fontos, hogy ez ne vezessen monopól helyzetek kialakításához, hanem hogy offline, online módon és digitális módon, analóg módon megmaradjon a sokszínűség a digitális térképet illetően. És ön említett egy országot, amely bizonyos gondokat jelent, mi szerint a nemzeti politika megváltoztatta a média térképet, illetve a beruházókat. A bizottság itt igen aktív, mindig is aktív volt. Reding asszony nem csak barátokat szerzett Magyarországon, a sokszínűség, a liberalitás megtartása a helyszínen, és ezek megtartása továbbra is fontos feladatom marad. Szerintem Roger Helmer úr a szó. Jó estét, Öttinger biztos úr. Emlékszem arra, hogy néhány hónappal ezelőtt azt mondta, hogy Európa nem tudja megengedni magának már azt, hogy egy, egyoldalú klímapolitikát folytasson. Aztán másnap az akkori kollégája, Tajani biztos úr, meg azt mondta, hogy ipari öngyilkosságot hajtunk végre Európában. Azt szeretném tudni, hogy vajon tartja -e még ahhoz a véleményhez magát, amit akkor kifejtett, és ha igen, szeretném tudni, hogy vajon tájékoztatja majd utódját erről, aki Kenyet a biztos jelölt lesz, és tekintettel arra, hogy ő nem tudott versenyképes európai energiaárakat létrehozni, elérni Európában tíz éves hivatalideje alatt, vajon az utódja lehet, hogy talán sikeresebb lesz ezen a területen? Ich bin mit Ihnen völlig einig. Teljesen egyetértek önnel abban, hogy az energia és a digitális infrastruktúra az európai értékteremtés szempontjából és az európai ipar számára, az ipar megtelepedés, illetve itt tartása szempontjából legalább akkora fontosságú, mint a, a szakértelem vagy a munkaerő költségei. Az is nyilvánvaló, hogy az európai energiaárak magasak. De azt is meg kell mondjam, hogy az árak egy részéért a tagállamok felelősek. Mi nem adóztatjuk az elektromos áramot, a tagállamok adóztatják. Ezért kell a belső piacot kiteljesíteni, ugyanis ha nem lesz egy, egy, egy egységes belső ö, nagykereskedelmi ö, piac, akkor az értékesítési árak magasabbak lesznek, mint ma. A, a nagykerárak csökkenőben vannak, az energiamixből következő árak is csökkennek, és hogy a gáz területén az új források, a nagyobb verseny az új terminálok révén elérhettük, elértük azt, hogy az, a gáz ár nem növekedett úgy, mint várták, a monopól helyzetből adódóan, hanem kevésbé. És egy okos gáz és elektromos áram stratégiával és a jövő héten fog a, az ár analízison megjelenni. Bejelentettem azt is, hogy októberben minden primer energiahordozóra vonatkozóan megmutatjuk, hogy a kutatástól a, tej, a, a, a leszállításig milyen költségek adódnak az energiavilágában, és ezzel átháthatóvá tesszük az árstruktúrát, és ezzel meg megkönnyítjük azt a munkát, hogy versenyképes, megjósolható energiárpolitika alakuljon létre az egész ágazatban. Ezzel segítjük ezt. Sonnenborn. Köszönöm szépen, Martin Zonenbogen. Sem? Okay. Thanks for your patience. Köszönöm a türelmüket. Ötinger úr a, a feladat körében, mint digitális biztos, a felejtés jogát is biztosítja majd, egy bevezeti az interneten, és ha igen, akkor hogy akarja megakadályozni azt, hogy a követ a, a, az információ törölhető legyen. Például Hans Filbinger náci múltjára vonatkozó ö, beszédei, vagy, vagy a, a, a motorbicikli teljes betiltásáról vagy a Stuttgart 21-es projektben a, az építés betiltásáról szól, vagy a Tübingeni beszéde, viszont, miszerint hülyeség, hogy nem lesz újra háború, meg az, hogy középkori ö, sváb ö, ö, írásjeleket ö, akar bevezetni, meg hogy a jogosítványát vissza kellett adjon. Na most hogyan gondoskodik arról, hogy mindezek az információk önről eltűnjenek az internetről, vajon ezt meg tudja -e majd oldani a felejtés jogán? Én az ajánlásait csak korlátozottan uh, tudom követni, a kérdésére igyekszem válaszolni. Ami uh, az internetben a törlést, uh, illeti az bizottsági javaslat, az elfelejtésre történő javaslatot, ön még nem volt uh, annak idején még Brüsszelben, amikor Reding asszonyjal közösen fogadtuk ezt a javaslatot, éppen ezért én kiállok emellett, és továbbra is támogatni fogom ön. Ez egy alapjog. Az embernek alapvető joga az, hogy ott, ahol adatokat, tényeket tárolnak, amelyek nem közérdekű adatok, ezeknek törlését kérje, és ezt ki is eszközölhesse. Tehát ez a tartalma annak javaslatnak, amelyet ön is ismer. Ami az írásjeleket illeti, ezek történelmi eh, tárgyak, amelyet eh, eh, eladásra kínált fel egy fejedelmi család. Ez a dolog régóta el van intézve. és ez az újságokban is állt, hiszen önök erre, ezekre emlékezni fognak, ön, mint úgy, mint ön is, én ezt tiszteletben fogom tartani, és az embernek élnie kell a sikereivel és a kudarcaival is. Thank you, Mr. Commissioner Designate, for... Köszönöm biztos jelölt úr, köszönöm válaszait. Ezzel lezártuk a kérdések második körét, az összes frakció és független képviselők is kaptak lehetőséget. Most a következő kérdéskor következik először Antonio Tajani képviselő. Tisztelt biztos úr, kedves Günther! Ön a Barosszó Bizottságnak is tagja volt, és ilyen jelentős dolgokat tett annak érdekében, hogy Európában modern eh, iparpolitika valósuljon meg. Én azért tudom ezt, mert eh, közvetlenül megtapasztalhattam. Azt gondolom, hogy az ön munkája Juncker bizottságban is ebben az irányban fog mutatni. Néhány héttel ezelőtt a bizottság bemutatott egy jelentést a szélesebb ultra sebességű szélesebb használatáról. Nem arról van szó, hogy az audiovizuális modellet meg kéne védeni? Magán és köz hozzáférésével a tartalomhoz. Ön ezt a jelentést milyen mértékben tervezi figyelembe venni? Ami a jelentős versenynyomást illeti, Európán kívülről érkező nyomásra gondolok, a Google-ra például. Ön mit tud tenni annak érdekében, hogy az audiovizuális gyártási modellt megvédje Európában? Milyen kezdeményezéseket óhajt megragadni? Annak érdekében, hogy, hogy a digitális platform 2030-ig megmaradhasson, ahogy Lami biztos javaslatot tett. Der Bericht von Lami úr jelentése, ha jól tudom, úgy a helyzetelemzésében, úgy a felkínált perspektívákban nagyon is figyelemre kell, hogy számot tartson, úgyhogy támogatásomat élvezi. És mindenképpen mértékkel, mércével szolgál számunkra. Európában az audiovizuális kínálat rendkívül sokszínű és nagyrészt rendkívül jó minőségű is. Mi az, amit el akarunk érni, vagy el kell, hogy érjünk ami audio, audiovizuális kínálat esetében? Ezek, ez a kínálat egyre inkább határokon átívelően találja meg a célcsoportját, tehát egy európai média nyilvánosságot kell kialakítanunk. És vannak különböző finanszírozási formák is az audiovizuális szolgáltatások és termékek esetében úgy gondolom, hogy itt visszafogottaknak kell lennünk, és lehetővé kell tennünk a legkülönbözőbb formája finanszírozást a jövőben is. Vannak olyan tagállamok, ahol a magán televíziós társaságok rendkívül elterjedtek, és rendkívül jól működtek. Más országokban kevésbé jó a minőségük. Vannak olyan országok, ahol a hírek, a gazdaság és politikai hírek kevés műsoridőt kapnak. Itt eh, a közszolgálati médiának rendkívüli a szerepe. És itt te a közszolgálati média működését eh, azt segítenünk kell, és nem szabad, eh, hogy piac torzítónak tekintsük őket, ami csak tévédiakat szed. Tehát úgy gondolom, hogy ez a sokszínűség a fenntartóknak, a média fenntartóknak és finanszírozóknak a sokszínűsége meg kell, hogy maradjon Európában. Én aggódva figyelem azt, hogy az ipari értékteremtés Európában egyre inkább veszt a jelentőségéből. Van gyakorlatilag olyan prognózis is, ami az ipart egy kifutó szektornak tekinti. Én ebben nem hiszek. Úgy gondolom, a jövőnek egy erős iparra van szüksége, és egy erős szolgáltató szektorra, humán szolgáltatásokra, pénzügyi szolgáltatásokra és számítástechnikai szolgáltatásokra. Úgyhogy a számítástechnikának és az iparnak a migrációja mindenképpen az ipar szempontjából is döntő tényező lesz, hiszen ez erősíti az ipart, és nyilvánvalóan erősíti a verseny képességét. NATO. Köszönöm szépen, Flávio, a NATO a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, üdvözlöm önt is, ön, ön, én is. Ön beszélt az európai távközlési vállalatok közötti versenyről, meg azok zavaráról a világpiacon, és arról, hogy bizonyos korlátai vannak ami a, a, az európai vállalatok által megtermelhető profitnak. Szerintem olyan jogalkotási csomagra van szükség, amit egyébként a parlament áprilisban jóvá hagyott, méghozzá az egységes telekommunikációs piac, illetve piacra vonatkozó döntés. Ön hogyan látja ennek megvalósíthatóságát, és hogyan tudná a versenyképességét erősíteni az európai vállalatok, számítástechnikai vállalatoknak, társadalmi vállalatoknak, hiszen a fogyasztók érdeke is volna ez, meg az ágazat érdeke is. A nagy súlyú, nagy fő vállalatok vannak ezen, és ez csak infrastruktúrális beruházásokat is jelentene. A telekommunikáció mindenek előtt egy olyan szolgáltatás, ami a polgárok érdekeit kell, hogy szolgálja, hiszen a polgárok közötti kommunikációt, a polgárok tájékoztatását szolgálja, és itt az iparnak szolgáltató funkciója van, nem az ipari termelés állít ugye előtérben. Ami egységes piaci szabályozásunk ezt figyelembe veszi Úgyhogy én most abban bízom, hogy a tanács hamarosan kialakítja az álláspontját, és az elkövetkezendő hónapokban a bizottság, a parlament és a tanács végre egy közös döntést tud hozni. Egyébként vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy mi egy új kezdeményezésre várunk, egy új megközelítésmódra, egy új jogszabályra. Hát én erről nem tartok túl sokat hogyha a jelenlegi eljárást nem tudjuk sikerre vinni, akkor azzal már eleve három évet veszünk. Három év múlva természetesen még mindig hozhatunk jobb, vagy kiegészítő, vagy módosító szabályokat, de most már éppen itt az ideje, hogy a meglévő szabályozást az elkövetkezendő eh, hónapokban útnak indítsuk. Alkalmazzuk, implementáljuk, és aztán az elkövetkezendő években szükség esetén megreformáljuk. Elutasítani nem lenne olyan jó. Az elmúlt években a fogyasztóvédelem területén, és a telekom vállalatoknak az érdekében is lépéseket tettünk, ezt folytatnunk kell. Itt van például a roaming, a barangolás. Itt nem szabad, hogy a tagállamoknak az ország határai határozzák meg a tarifákat. A belföld és a külföld végre össze kellene, hogy nőjön a digitális szolgáltatások európai belső piacán Úgyhogy úgy gondolom, hogy a polgárok számára ez egy nagyon nagy előrelépés. Aztán itt ön beszélt az osztalékokról. Számomra feltűnik, eh, hogy a telekommunikációs vállalatoknak a többsége eh, nem túl jó helyzette rendelkezik a tőzsdén, és gyakorlatilag nem tudja teljes mértékben kielégíteni a részvényeseit. Hogyha megnézzük, eh, az európai vállalkozások világszinten ezen a téren nem elegendően nagyok. Fontos, hogy az európai sokszínűség a regionális szinten is megjelenjen, de beszélnünk kell arról is, hogy a telekommunikációs ipari politika hogyan kell, hogy kinézzen Európában. Ha megnézzük a nagy amerikai vállalatokat, azt láthatjuk, hogy ott vannak bizony vállalatok, amik nem elég erősek, hogy fölvegyék a versenyt a nagyokkal fontos, és ezeknek az lesz aztán a sorsa, hogy felvásárolják őket. Tehát ezen a téren az elkövetkező években lépésre van szükség. Köszönöm, elnök úr. Az interneten és az információs technológia ágazatban az egy, ez a probléma egy ellentmondást jelent a kulturális értékekhez való szabad hozzáférés között feszül egy ellentét, ez nagyon fontos a fiatalok számára. A páneurópai tüntetésekre emlékszünk még, az akta kapcsán, itt ezek a szerzőjogok is, és én itt ellentmondást látok. Azt gondolom, hogy ez nagyon veszélyes a kultúra szempontjából. Meg szeretném kérdezni, hogy ezt a dilemmát ön hogyan tervezi meg orvosolni einen Én egy stabil védelmet szeretnék eh, biztosítani a szerzői jogok kapcsán. Azt gondolom, hogy eh, csak akkor tudjuk megnyerni az európai polgárokat a jövőben, hogyha az intellektuális erejüket, mint szerzőkét megfelelően kezeljük például a zenében, az irodalomban, a színházban. Tehát ha ez az ágazat egy szakma maradhat. Tehát nagyon fontos, hogy itt is világos szabályozások legyenek, és világos jogok. A szerzőket megfelelő védelemben kell biztosítani azért, hogy legyenek még holnap és holnap után is majd szerzők, illetve fordítva is igaz ez, a felhasználók, a digitális tartalmak használóinak is szintén érdeke az, hogy az összes kulturális termék hozzáférhető maradjon és meg kell találni az egyensúlyt, számos javaslat létezik már, a szolgálatok az elmúlt években az összes érintettet meghallgatták. Én is folytatni szeretném a konzultációt, és a jövő évben szeretnék törvényjavaslatot megfogalmazni a digitális világgal kapcsolatban a szerzői jogokra különös tekintettel. Köszönöm, Pável Jutevlicska. A Commission, good evening. Uh, uh, Biztos úr, jó estét. Beszélt a roamingról, és kép Krossz a kollégája erőfeszítéséről. Jól tudja, mi az Európai Parlament szilárd álláspontja. Több millió európai várja a roaming diak eltörlését már jó ideje. Ám a tanácsban vannak nézetüközések, nem szívesen látnák ezeket a lépéseket. Ön formálisan, illetve informálisan mit tesz annak érdekében, hogy ne hígítsák fel ezt a javaslatot a tanácsban? Aztán elnöke azt kért, hogy a jövő fél évben álljon elő egy a digitális piac ambiciózus reformjáról szóló javaslatról. Összefoglalná röviden, hogy mi ez a 4, 5, 6 vagy akárhány pillér, amelyen a reform állna majd. És végül, hogyan látja a munkamegosztást az EU ön között és a digitális piacért felelős alelnök között majd? Köszönöm. A kollégám, aki a digitális belső piac kidolgozásért felelős, a koordinátor egy sor biztos között, akik közé én is tartozom. Semmi kétségem nincs afelől, hogy közöttünk a kollégiális viszony jó lesz, és jó marad, több éve ismerem őt, korábbi munkaköreinkből, amikor kormányfőként dolgozott. Az elmúlt napokban is többször találkoztunk, és eszmét cseréltünk, és az egyrészt a koordinációs szerepköre, az ő szerepköre, és az én szolgálatom inputja között nagyon jó szinergiák teremthetők, amelyeket feltétlenül támogatunk mindketten. Másodszorban a tanácsban nem lehet kierőszakolni semmit. Lehet érvekkel előállni, de és azt gondolom minden tagállamnak van határa a másik tagállammal, és épp elég állampolgára minden tagállamnak, aki, aki nem szívesen látja a roaming díjakat. Úgyhogy a miniszterek számára kell világosra tenni, hogy a roaming eltörlése az állampolgárok érdeke, és például a határmenti régiók összenövésének egy fontos eszköze együttműködésnek. Például az Uberány régió Franciaország és Németország között, a felső Rajnavidék. Ilyen, vagy a balti országok. Vagy vegyük Közép-Európa egészét példaként. A munka, a lakás, a képzés, oktatás, a szabadidő, határon átnyúló módon szerveződik távközlési eszközökkel is. És ha valaki a, a munkahelye, a, a lakása és a között kommunikációs eszközökkel szeretné ezt elintézni, és nem akar ezért nagy díjakat fizetni. A roaming a régiók és a határon átnyúló önszerveződés akadálya, ezért fontos, hogy ezt megértessük. És az európai tétele a digitális politikának éppen erről szól mindenhol, infrastruktúrában, kutatásban, a normák, sztenderdek tekintetében, és azon kérdésekben is, hogy például hogyan tudunk az állampolgárok számára hátoron átnyúló szolgáltatásokat nyújtani. Mert az állampolgárok nem ismerik sok tekintetben már a határokat, nem, kell, nem szívesen váltanak szimkártyát, vagy ők az ember tévét nézne Németországban, fizeti a díjat, de Lengyelországban nem tudja megkapni a szolgáltatást, ez nem helyén való. Hát. Köszönöm. Két-három perc előnyre tettünk szert, ezért adtam egy kicsit több időt a biztos jelölt úrnak, aki nagyon betartja hogy az időt. Ezt köszönjük szépen, Marisa Matthias asszony kap most szólt. Köszönöm szépen, elnök úr. Öttinger úr. A Barozzó bizottságban polgár barát megközelítést akartak alkalmazni, és ön inkább vállalatbarát volt. Nem akarja senki a múlt hibáit megismételni, nem arról van szó, hogy a nagy gazdasági csoportolásokat akarnák támogatni, mi sem. Mi szeretnénk egy olyan biztos, aki a polgárok ügyeit tartja számon. Hogyan eh, tervezi biztosítani azt, hogy a digitális eh, jogok új emberi jogokként eh, kerüljenek kezelésre, és ne kereskedelmi jogokként, kereskedelmi értékekként. Van egy további kérdésem is önhöz, Öttinger ön arról volt híres, hogy hogy a szociális hálókban nem érezte magát olyan jól, és az új reszortban azonban ezzel a témával meg kell, hogy barátkozzon. Köszönöm szépen. Lauptesz. Úgy gondolom, hogy ezek az előítéletek inkább az ipar érdekeit szolgálják, nem, és nem a polgárokét, és ezek nem elfogadhatóak. Nekem van a kapcsolat barátaim, a polgárokkal, és természetesen a polgárok képviselőivel is, és nekem igényem is van, hogy többet kommunikáljak velük. Mindig, amikor probléma volt, akkor itt voltam. Amikor képviselőkkel kellett egyeztetnem, itt voltam. Az elmúlt években számos európai ország polgárával közvetlen kapcsolatom volt, és ezt szeretném a jövőben is folytatni. De fordítva, természetesen szükségünk van azért a gazdaságra is. Szükségünk van a munkavilágára. A szociális piacgazdaságban, amiben élünk itt Európában, a gazdaság nélkül politikát csinálni nem igazán lehetséges. A széles sávú infrastruktúrát kiépíteni, e, és ezt, te, ezt tervgazdaság módjára e, csinálni, ez lehetetlen. Nekünk szükségünk van a gazdasági szereplők bizalmára, és szükségünk van a szakszervezetek bizalmára is. Bízniuk kell az okos európai politikában, hogy jó, több munkahely eh, keletkezzen Európában. úgy gondolom, és azt szeretném, hogyha Európa összességében versenyképesebb eh, B válna, hogyha erős iparunk, sok munkahelyünk lesz, akkor az az egyes emberek életszínvonalát, életminőségét is javítani fogja. Köszönöm, biztos jelölt úr. Az ITRE és a kulturális szakbizottságok tagjai tettek fel kérdéseket mindkét eh, szakbizottság képviseletében, most pedig az IMKE, IMKO és a Júri szakbizottságok eh, tagjai kapnak lehetőséget. Júlia Réder asszony először Öttinger biztosul. Az írásbeli kérdéseket adott válaszokban az az Európai Szerzőjogi Reform céljaként az információ támogatását, megfelelő díjadást, illetve a fogyasztók érdekeinek képviseletét határokon által nyúlóan. Az internet használói nem pusztán fogyasztók, hanem kreatív módon kezelhetik a tartalmakat, mint ezt annak érdekében, hogy a remixek érdekében, illetve a digitális kultúrás tartalmakkal történő rugalmas kezelést, illetően előbbre lépjünk. Ön a Gondolkodik-e azon, hogy egységes szerzői jogot vezessen be Európában. Az aktából megtanultuk azt, hogy központi jelentősége van a hálózatpolitika bevonásának, illetve a civil társadalom bevonásának a hálózatpolitikába. Éppen ez ütöttem össze az internetes közösség kérdéseit. Ön ANSZIP kollégájával egyetért abban, hogy ez megfelelő kezdeményezés, illetve felszállja az időt mostantól, hogy megpróbálja néhány internetes kérdésre is választ adni az ön portfólióját illető témákban. Nem látom át az elkövetkező öt év fejleményeit, ám a bizottság javaslata a szerzőjog megreformálására az egyik legnehezebb jogalkotási javaslat. Tudnilik egy sor több főigazgatóság előzetes munkáját igényelte már, és ezek a szolgálatok most egy főigazgatóságba kerülnének át. Tehát semmiképp sem az a cél, hogy, hogy belugorjunk a sötétbe sokat szemmel, hanem egyrészt meg kell kapja ebben a házban a többséget, másrészt a, a társadalom támogatását is meg kell nyerje ahhoz, hogy a kulturális, gazdasági és személyes magánérdekek egységesen érvényesülni tudjanak. Ezért terveztem meg ezeket a meghallgatásokat, és ezért terveztem be javaslatokat is a parlament elé, be, meghallgatásokat javasolva személyek, illetve szervezetek közösségek bevonásával, és az ön által említett pozíció, amelyet Ancsipur mondott, pontosan ezzel esik egybe. Köszönöm szépen. Szépen Adina a következő hozzászóló. Grazie, Presidenti. Commissario. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Biztos jelölt úr ami az audiovizuális médiát illeti, szeretné-e hogy eh, a jogszabályalkotásban a polgárok részt vegyenek, és ha igen, akkor mi erre az eszköze, hiszen az eddigi bizottság által szervezett eh, konzultációk nem igazán voltak hatékonyak, és a polgárok Európát egy távoli dolognak tekintik, aminek a demokratikus legitimációja nem megfelelő. Ami pedig a szerzőjogot eh, illeti, itt már tettek föl előttem szóló kérdéseket, Én azt hallottam a tolmácsok szájából, hogy stabil védelmet kíván biztosítani a szerzőjognak. Ugyanakkor nyilvánvalóan a tisztességes használatnak az elvét is biztosítani kell, és vannak olyan alapjogok is, mint a vélemény nyilvánítás szabadság, illetve a gondolatok szabadsága és egy fontos dolog. A kettő közötti egyensúlyt hogy kívánja megőrizni? Természetesen Brüsszel és Strasbourg az bizonyos tagállamokból tényleg messze van de a képviseleti demokráciában elsősorban önök, tehát a polgárok képviselői azok, eh, akik itt megnyilvánulhatnak. Nagyon sok képviselőről tudom, hogy komolyan veszi a munkáját, eh, és éppen ezért nagyon jól nyomon követi az ő saját választóinak, polgárainak az érdekeit. A szerzői jogi javaslatot nem csak azért terjesztettem önök elé, hogy formálisan egyeztessünk róla, hanem annak nagy részét önökkel ténylegesen érdemben meg is beszéltem bizonyos energia, bizonyos energiajogi jogszabályok esetében is ez volt ez, hiszen ellátogattam például frakciókba, és ott konzultáltam. Van 20 vagy 30 olyan kolléga önök között, akik különös érdeklődést mutatnak e, a szerzőjog iránt, és velük e, minden egyes részét ennek a jogszabálynak előzetesen egyeztettem. A bizottság által elfogadott jogszabályjavaslat messze menően egyeztetve lett előzetesen a e, parlamenti képviselőkkel, és utána itt a parlamentben hosszadalmas és, és ellentmondásos vitát váltott ki. De én megpróbáltam ezt a lehető legjobban koherensen önökkel együtt kialakítani. És bármilyen messze is van Brüsszel, a digitális világban azok, akik érdeklődést mutatnak a szerzőjog iránt, mindenképpen fel tudják venni online módon a kapcsolatot velünk. Nagyon sok konzultatív javaslatom van az bizottság az elmúlt hónapokban is számos beadványt, javaslatot kapott online felületeken keresztül a szerzőjog témájában. Uh, Köszönöm szépen. Következő hozzászó. Nikolaus Bey, aki a kör záró kérdését fel. Köszönöm szépen a nagy fegyelmet, amelyet képviselőtársaim és ön biztos előtt úr tanúsított az időkezelésében. Most átadom elnöki szerepkörömet Szilvia Koszta asszonynak, aki a Kulturális Szabadság elnökeként elnöki tovább ezt az ülést. Köszönöm. Most Joanna Balaján asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you. Uh, Köszönöm, biztos úr. az energia kérdése után egy másik olyan piacot kap, ahol a javak nem cserélnek gazdát a hagyományos módon, nem fizikai javakról van szó. Az energia tekintetében ön az infrastruktúrára tette le a garast, itt is most is azt mondja, hogy a digitális világban is az infrastruktúra is fejlesztés a kulcs. Ugyanakkor az internet fejlesztése tekintetében egy szabályozási szempontból egyenlőtlenséget érzékelünk. Egy túl szabályozott távközlési ágazatunk van, amely nem vonz be elég befektetést, és a fő szereplők széles sávú internetet használnak, anélkül, hogy hozzájárulnak ez, ennek költségeivel. A szabályozási keret modernizációjával hogyan igyekszik feloldani ezt az egyenmondást, hogyan igyekszik ösztönzőket teremteni ahhoz, hogy a magán tőke is beruházzon a távközlési ágazatba. Köszönöm, Valán asszony. Öttinger úr, parancsoljon. Privát a magánbefektetéseknek az ösztönzéséhez elsősorban arra van szükség, hogy a beruházók, a befektetők, azok bizanak a piacban. Tehát egy tervezési biztonságra van szükségünk, egy előre tekintő digitális politikára van szükségünk, hogy a befektetők az elkövetkezendő években a finanszírozási eh, partnerekkel együttműködve, a konzorciális partnerekkel együttműködve megfelelő hozamokkal eh, tudjanak rendelkezni. Másodszorban bizonyos esetekben társfinanszírozásra, tehát közpénzekre is szükségünk van, ezzel támogatva eh, a magánbefektetőket. Pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy mely területeken és milyen mértékben szükséges adóból származó forrásokat erre fordítani. Nem szabad eh, az, hogy elszipkázzák az adópénzeket ezek a területek, csak adópénzzel kell serkenteni ezeket a területeket. Számomra az lenne a legjobb, hogyha a digitális piac számára, a teljes európai számára egyetlen szabályozó hatóság lenne, és nem 28. De hát én realista vagyok, a mi nemzeti kormányaink középtávon nyilvánvalóan nem fognak lemondani a saját maguk nemzeti szabályozásáról. Éppen ezért szükségünk van, vagy annál inkább szükségünk van egy megerősített együttműködésre a 28 nemzeti szabályozó között. Itt van az energia ipari szabályozó, ami előtte jár a digitális piaci hatóságnak. Mi meg fogjuk hívni a 28 tagállam képviselőt, hogy megvitassuk velük, hogy az ő munkájukat a digitális politika Európa paizálása által, koordinációs harmonizáció által hogyan tudjuk összekötni, és hogyan tudjuk ezzel segíteni az ő munkájukat, nem megnehezíteni. Most pedig Marlen Mitzi képviselőnek adok szót. A kulturális szakbizottság képviseletében köszönöm. Elnök asszony. Biztos jelölt úr, az a mission levele említi azt, hogy egyik célja a kulturális és kreatív iparágok támogatása, illetve az um, itteni potenciálok kiaknázása. A megfelelő infrastruktúra kialakítása a roaming díjak, a szegényes környezet, például a mikrofizetések, illetve a kreatív termékek megfelelő terjesztés az interneten akadályok a célnál. Mit tervez ennek érdekében, hogy ezeket az akadályokat elhárítsa a kreatív iparág a kutyából? Az új technológiáknak köszönhetően különösen a 3D, a szkennelés a használata lehetővé teszi azt, hogy egyre több kulturális örökség kerül sokszorozásra. Ön aggódik ennek következményei miatt, az új technológiák lehetősége miatt, amelyek negatív hatást is kifejthetnek Európa kulturális örökségére. Milyen intézkedéseket tervez a védelem érdekében, az európai örökség védelme érdekében, illetve a művészek, a művészet védelme érdekében az ilyen jellegű visszaélésekkel szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos, hogy parancsolja. A digitális világ és az abban rejlő lehetőségek a, közvetítés lehetőségei. A szolgáltatások letöltésének lehetősége egy lehetőség, meg egy veszély is egyben. Igaza van, és jó helyesen sorolta fel a veszélyeket, épp ezért a szerzői jog szabályozásában az új technológiákra vonatkozóan hatékonyabb védelmet kell javasolnunk, hiszen a most érvényben levő szerző jog a digitális e-, világ előtt jött létre, és ez elavult sok tekintetben. Másrészt lássuk lehetőségként is mindezt. Ismerek fiatal filmkészítőket, rendezőket, vagy fiatal reklámspot készítőket, tartalomkészítőket, akik az internet terjesztése lehetősége nélkül egyáltalán nem bírnának semmiféle lehetőséggel, létre se jöhetett volna a munkájuk. Úgyhogy így, így, így meg néhány nap alatt sikeresek lehetnek Európában az internet révén. Tehát éppen a startup kisvállalatok, induló kisvállalatok számára hatalmas lehetőségeket jelent mindez, ezt kell támogatnunk, ezt kell ápolnunk, és a veszélyeket pedig egy hatékony szerzőgi politikával kell lefednünk, kezelnünk, leszabályoznunk, és ehhez megfelelő párbeszédet kell folytatnunk önökkel és minden stakeholder érintettel a következő év során. Thanks, the next one. Köszönöm, a következő Markus Precel úr az Imkoszak Bizottság soraiból. Frau Vorsitzende, Herr Kommissar Elnök asszony, tisztelt Öttinger úr! Ma 15 percet beszélt a digitális gazdaságról, és nagyon sok minden ebből helyén való megállapítás volt. Azt mondta, hogy ön a szívében még továbbra is parlamenter, és parlamenterként ugye a nép A nép képviselőjeként azonban el kellene gondolkozon arról, olyan dolgokról, amik az európai polgárokat érdeklik. Például az adatvédelem kérdése. Ezt a fogalmat az elmúlt másfél fél órában, talán ha egyszer használta. A hálózat semlegessége kapcsolatban gyakorlatilag nem adta meg a választ az elhangzott kérdésre. Azt kérdezem, hogy a bizalmas, érzékeny polgári adatokhoz való elsősorban harmadik államból származó vállalatok hozzáférését hogyan kívánja megakadályozni. Ez nyilvánvalóan érdekli az ön pártelnökét is, és ön milyen fajta erővel kívánja, milyen fajta erővel rendelkezik az új biztosi grémiumban majd? Kitérnék a válaszokra. Az adatvédelmet világosan említettem, és elmondtam, hogy szétdarabolódott nemzeti adatvédelmi eh, szabályozásunknak sem értelme nincsen. A második, mivel a, koordi- a kollégák erről nem kérdeztek meg, és általában nem szoktam elhallgatni a válaszokat, válaszolni szoktam. Az elmúlt időszakban az adatvédelem nem állt a középpontban. Van egy jogalkotási javaslat, egy törvényjavaslat, ez az adatvédelmi alaprendelet. És erről hamarosan dönteni fogunk. Én nem vagyok illetékes, illetve tanácskozói szerepel bírom, bírok. Egy kolléganő vezeti a témát, tehát az én munkámban ez nem állt középpontban, de azt gondolom, hogy a hatékony adatvédelmet csak is európai szinten lehet megvalósítani. A második jelentős standardjainkat, standardokhoz ragaszkodtunk a jogalkotási javaslatban, és az lesz majd a döntő, hogy az, azon tagországok, akik a múltban inkább e, visszafogottak voltak az én tagországomban beleértve, egyetértenek majd ezzel a tanásban, hiszen a további húza vona az ügynek a további időbeli kitolása már nem elfogadható a tanácsban. És hogyha az USA-val a lehallgatási gyakorlatok kapcsán sikeres lesznek a tárgyások. Ha, ha, de mondom itt, hogy nagyon fontos a ha, akkor is szükség van egy egységes európai elképzeléshez vonalhoz. Azok a tagországok, akik közel vannak az USA-hoz, illetve szorosan együttműködnek szolgálataikkal, nekik is együtt kell működniük. Tehát fontos tisztázni a tagországokkal az, hogy szolgáltaink hogyan működnek együtt, hol működnek együtt, és hol van az együttműködés határa. És ezzel a két intézkedéssel úgy érzem, hogy igenis esélyünk van arra, hogy meghallgassanak minket Washingtonban, de nem csak erre, hanem arra is, hogy eh, megvédjük a saját polgárainkat, illetve adataikat. Köszönöm. Köszönöm, és most Jean-Marie Cavada úrnak adom meg utat, aki a Kutra és Jogi Szakbizottságot is képviseli. Euh, Köszönöm, elnök úr, tisztes biztos jelölt úr. Ön tudja azt, hogy nem lehet kerékpárt lopni, úgymond, sehol. Viszont vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy rendben van az, hogyha digitális tartalmakat lop valaki. Itt szabadságbeli kérdések is érintettek. A kultúra nagyon fontos számunkra, de a kultúra gazdasága is biztos jelölt úr. Számos gondolatot mutatott be, nagyon fontos, hogy az európai szerzőket védje meg az európai szerzői jog, és ne a külföldi vállalkozásokat. és itt nagyon fontos európai szabályozási kérdések is érintettek, de gazdasági adózási kérdések is. Mi mit gondol a copy privével kapcsolatban? Köszönöm. Please, Mr. Oettinger. Oettinger úr. A duális rendszert, a televíziózás, rádiózás, illetve a, a az ehhez kapcsolódó területeket fontosnak tartom, helyesnek, ami pedig a minőségbiztosítás illeti, ez, ez fog dönteni arról, hogy a két pillért hogyan kell felépíteni, a magán és a pillért, a reklámozást hogyan kell szabályozásni, a díjakat, a fizetős televíziós díjokat, stb. stb. Itt különböző alapokkal bírunk Európában, és azt gondolom, hogy ezeket a különböző alapokat tiszteletben kell tartani. Második megjegyzésem. A szerzőjogokhoz kapcsolódóan említette a szerzőjogokat, a szellemi tulajdonjogot, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minden polgár számára biztosítsuk a hozzáférést a kulturális termékekhez. De fordítva is igaz kell ez, hogy legyen. Fontos, hogy ne eh, a szerzők eh, múltjából éljünk, hanem legyenek a jövőben is szerzők, meg kell, hogy védjük az ő szellemi eh, tulajdonukat, az értékeiket. Tehát ez világos szabályozásokra van szükség, hogy ki a az adott jog tulajdonosa, ki illettett ebből jövedelemre. Van egy élő szerzői jogokra vonatkozó rendelkezésünk, de ez már elavult. A digitális világot nem vette figyelembe, annak idején nem is tudhatta. Éppen ezért a lehívás, tárolás lehetőségeit figyelembe kell vennünk, és, fel, és frissítenünk kell, meg kell reformálnunk a szerzői jogokra vonatkozó rendelkezést, de nem olyan megközelítéssel kell ezt tenni, hogy minden hozzáférhető, senkinek semmi joga nincs ezekhez, nincsenek értékesítési jogok. Nagyon fontos azt a célt követni, hogy ezek az értékek piacot teremtenek, a munkahelyeket, ezeket meg kell tartani, és fontos, hogy ez Európa érdeke legyen. Köszönöm. Thanks. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Kornelstra asszonynak az ITRE és Libe képviseletében. Köszönöm szépen. Szeretnék az adatvédelemhez visszatérni, és feltenni ezt a kérdést úgy önnek. Ön tudja, hogy a számítástechnikai ipar fejlődése, amelyet mindannyian akarunk, mindannyian támogatni akarunk, egy új adatvédelmi szabályokat is be kell tartson. A, a, a kriptográfia, a számítógép biztonság, az elektronikus aláírás és a teljes számítástechnikai biztonság kérdésére teljesen más perspektívában kell vizsgálni. Ennek érdekében milyen tépéseket tervez? Első kérdésem volt. A második, az Európai Parlament követeléseit teljesíti is, mi szerint, hogy ne csempészek be a hátsó ajtón a számítástechnikai rendszerek keresztül ne lehessen megkerülni a szabályokat, és induljanak büntetőjárások is, a szükséges. Tehát olyan ingyenes szoftvereket is be kell vezetni, amelyek valóban alkalmazhatóak, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük. Az adatvédelem és adatbiztonság tekintetében és a bűncselekmények elleni harcban, valamint a cyberbiztonság körében. Ez mindannyiunkat érint, hiszen a, a, az állampolgár bizalma a számítástechnikai iparban a jövőben attól függ, hogy most az állampolgár adatait hogyan kezelik, hogyan értékelik, hogyan ö, ö, tartják fenn, illetve törlik. Szerintem egyes, a digitális gazdaság egyes területei lemaradtak a biztonság tekintetében. Vannak ugyan kiváló szakembereink, vannak megfelelő eszközeink és technológiai eszközeink, ezért úgy gondolom, hogy itt Európában úttörőek lehetünk, azok kell maradjunk, és azok kell legyünk. Ezt feltétlenül támogatni szeretném. A két konkrét kérdését, illetve, hogy a parlament követelését komolyan veszem-e, illetve engedek-e ezekben, hát az elkövetkező öt évben szeretnék tanulbizonyságot tenni arról, hogy nagyon komolyan veszem a parlamentet is, meg a követeléseit is és szeretnék konzultálni minden esetben rendszeresen a parlamenttel, illetve a parlamenti többség véleményével. Köszönöm szépen, Ötinger úr. Most pedig Jan Philipp Albrecht úr szó, aki a Libeszak Bizottságot képviseli. Köszönöm szépen, tisztelt Ötinger biztos úr, biztos jelölt úr hogyan kívánja megakadályozni, hogy a miniszter tanácsnak az adatvédelmi eh, reforma kapcsolatos álláspontja eltávolodjon a parlamenti állásponttól, másodszorban hogyan kívánja biztosítani azt, hogy az európai eh, telekommunikációs vállalkozók olyan hardvereket vagy szoftvereket eh, használjanak, amit nem tudnak ellenőrizni abból a szempontból, hogy az NSZ-nek egy hátsó ajtót nyit-e. Harmadsorban kíván-e egy kötelezettségszegési eh, eljárást indítani eh, azok ellen a tagállamok ellen, akik eh, a 15. cikkei szemben vétenek hiszen itt vannak olyan, telek, vannak olyan tagállamok, akik a telekommunikációs vállalatokat a telekommunikációs adatok tárolására kötelezik. Ähm, Ami a e-privacy jogot illeti, ez az én területemhez tartozik, itt belátható időn belül eh, változást szeretnék, és egy dolog teljesen biztos, a tagállamoknak a megfelelő európai jogszabályokat megfelelően kell átültetniük. Ez egy európai szerződéses kötelezettség. Eh, itt a bizottság sem lát eh, mozgásteret a számukra. E, az energiajog esetében ez úgy volt, hogy kötelezettségi szegési eljárásokat indítottunk, e, hogyha ezt tartottuk megfelelőnek. Teljesen mindegy, hogy nagy vagy kis tagállamról van szó, amelyik nem tartja be e, a szerződéseket, nem hagyja végre, nem ülteti át az európai jogszabályokat, ott ki fogjuk kényszeríteni, hogy egy az egyben hajtsák végre az európai szabályokat. Mit tudunk tenni a tanács esetében? felvehetjük a harcot a három oldalú párbeszédeken, önökkel együtt is. Nyilvánvalóan senkire sem lehet rákényszeríteni a demokráciát, nyilvánvalóan a második háza a törvényhozásnak egy autonóm szervezet, csak meggyőzni tudjuk őket. Fontos, hogy a digitális politikáért felelős kollégákat a tanácsban meggyőzzük az igazunkról, és az egyes személyeknél próbáljunk meggyőző munkát folytatni annak érdekében, hogy elérjük a célunkat. Köszönöm, Ötinger úr. Most pedig Markus Zulló úr a feltevője. Köszönöm. Ötinger biztos úr. Az a tárca, amelyet átvesz majd, döntő jelentőségű a gazdasági fejlődés és a Európa gazdasági jövője szempontjából. Én egy új politikai mozgalom tagja vagyok, az öt csillag mozgalomé Olaszországból, és mi mi azt a célt, Európát szeretnénk újraépíteni, ez a mi politikai célunk. Az Európai Bizottság olyan projekteket indított, mint az okos városok, intelligens városok, amelyek a, a tele, telekommunikáció, az energetika és a közlekedés összehangolásával igyekeznek a városok megújítását szolgálni. Ám a probléma az, hogy az ilyen témák esetében más és más irányok érvényesülnek, és az egyes területek nem megfelelően koordináltak Ön elfogadja azt a jövőképet, azt a víziót, amely a városokra épít, és elfogadja azt, hogy az koordinálni kell, és ágazatok együttműködés annak érdekében, hogy sikerüljön Európa? Tehát Képviselő, teljesen igaza van abban, hogy a városok és a agglomerációk azok a területek, ahol a különféle világok összekapcsolódnak. Ezért mi az Európai Bizottságban három éve indítottuk a Smart Cities és közö, okos városok és közösségek kezdeményezést, és a három kollégával, Kalasz biztossal, aki a közlekedésért felelős, Cruz, aki a, az ICT szektorért felelős, én az energetikáért felelős biztos, együttműködtünk annak érdekében, hogy a hálózatok energia megtakarítással működjenek, a közlekedést úgy megszervezze, hogy ne legyenek dugók, és megfelelő az energiafogyasztás optimalizálódjék. Egy okos, hálózatba kapcsolt város mindenhol jobb működik. A vásárlás, a munka, a szabadidő tekintetében előnyét látja mindennek. A következő napokban épp ezért azokat a városokat megversenyeztetjük és kiválasztjuk azokat, amelyek a közös, a közösségi költségvetés támogatásával pilot projekteket indíthatnak, hogy ezzel is bemutassuk, hogy a jövő városa az energetika, közlekedés, számítástechnika tekintetével hogyan lehet koherens módon hálózatba kapcsolni ezeket, és ha megválasztanak, ha jóváhagyják, a, jóváhagynak ezen a poszton, akkor szeretném szervezni ezt a munkát, ám nem minden területen érvényesül a bizottság, ám az érintett biztosok és főigazgatások együttműködtek e területen, és ez ennek az eredménye már a elkövetkező hetekben is láthatóvá lesznek. Köszönöm szépen, Öttinger úr. Nikolász Báj kapszol. Biztos úr, az elmúlt év 18, 18-án eh, terrorizmus ellenes törvényt fogadottak fogadtak el a francia képviselők Valszúr javaslatára, ez lehetővé teszi az internetes oldalak blokkolását előzetes bírói vélemény nélkül. Ez a terrorizmus ellenes küzdelem zajlik, és ezzel cenzúrázni lehet bizonyos weboldalakat. Azért, hogy a torhoz hasonló programokkal ne lehessen ezekbe behatolni. A francia kormány megpróbált ezzel szabályozni az internetet, de sajnos ez Grió úr ellen irányítás, nem a terroristák ellen. Számos törvény korlátozza a véleményelőtes szabadságát, már így is Európában, nem Franciaországban nem ez lesz és érzi, ér, ön érzi -e azt, hogy digitális világot fenyegetik bizonyos kormányok? Öttinger úr. Nem ismerem ezt a törvényjavaslatot, de majd megismerkedem vele, és akkor tudok véleményt kép- képviselni. Ami Franciaországot életi, ami, amely, ami a szabadságot életi Franciaország kapcsán, nagyra becsülöm Franciaországot, és mindegy, hogy ön melyik eh, pártnak a tagja, vagy a miniszterek melyik pártnak a tagjai, Franciaországban a mozgás szabadság, a véleményélet szabadság, a szabadság egyetlen nagyon fontos értékek voltak. Itt fontos kérdésekről van szó, terrortámadásokról, az állam védelmező képességéről. De nagyon fontos, hogy a terroristák, anarchisták, a bűnözők ellen megvédjük a társadalmat, és a digitális infrastruktúra és a digitális irányítások sokkal eh, sérülékenyebb, eh, mint más infrastruktúrák. Ha megnézzük azt, hogy az e-health segítségével hogyan lehet kívülről is már kezelni embereket, akkor elképzelhetjük azt, hogy a hálózatokat digitális módon lehet irányítani. Hát például egy támadást az adatbázisok eh, ellen, E, tehát ennek sokkal súlyosabb hatása lehet, mint mondjuk egy bombatámadásnak, vagy e, egyéb vegyi anyaggal elkövetett támogatásnak. Tehát ezért nagyon fontos erre odafigyelnünk. Én e, megnézem azt, hogy Franciaországban mi történik, engem ez érdekel. Hogyha erről van szó, akkor ezt támogatni fogom, ha pedig arról, hogy hogy megvédjük az internetet, akkor ez nagyon fontos, hogy biztonsággal működjön. Köszönöm. Köszönöm, and Nem, Oettinger úr, most megadom a szót Bogdan Andrzej Czorieszkinek. Panu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasowy... Köszönöm szépen. Biztos jelölt úr, szeretnék köszönetet mondani e, önnek az eddigi válaszaiért. Három kérdésem lenne, de az egyik kérdésemre tulajdonképpen korábban már megadta a választ. Nagyon örülök annak, hogy az európai film ügyét ön nagyon fontosnak tartja, én is fontosnak tartom. Az én kérdésem ezért az európai filmre vonatkozik hiszen az európai filmművészet az a nyelvi sokszínűségből is táplálkozik. Ön ezen a területen saját kezdeményezéseket tervez, talán vannak már projektjei is, amelyek azt hivatottak elősegíteni, hogy az európai filmnek, filmművészetnek a sokszínűsége megmaradjon és támogatva legyen a globális versenyben. A második kérdésem pedig a média szolgáltatások piacára vonatkozik. Itt a médiában a konvergencia növekedését láthatjuk. Van egy irányelv, ami az audiovizuális szolgáltatásokat szabályozza, és van egy elkereskedelmi irányelvünk is. Mi az ön véleménye? Az internet piacán hogyan fognak a szereplők reagálni ezekre az irányelvekre? Fontos, hogy az emberek megfelelő tájékoztatást kapjanak, és mindezt nyilvánvalóan nyelvi sokszínűség keretében is támogatnunk kell. Tinger úr, a digitális belső piac érvényesülése esetén is a kultúrák és nyelvek sokfélesége fennmarad. Akkor is, ha egységes ez a piac. A digitális belső piac tudnék nem azt jelenti nekem, számomra, hogy egységesítenénk mondjuk a nyelvi kultúrákat, vagy, vagy a zenei kultúrákat vagy az irodalmi kultúrákat, hanem ezek fennmaradnak sokféleségükben, és ezeket védelmet kapnak. Az európai film tekintetében az Egyesült Államokat én partnernek látom. Az európai képekkel, az európai nyelvekkel, a történelemmel, az emberi értékekkel, a szabadidő társadalmunkat fenn kell tartani, és ebben a kultúrpolitikát felelős biztos kollégámmal együttműködök majd az európai filmek készítésében, terjesztésében, a filmfesztiválok szervezésében, a képzésben, a, a felsőoktatásban, és folytathatnám a sort, hogy hol vannak ilyen lehetőségek. A zenei és film kínálatokat európai szinten kell fenntartani és támogatni. Második gondolatára reflektálva pedig ö, osztom az ön elemzését, sőt aggodalmait is, és lehetőségeimhez képest munkámban végre is hajtom az erre adandó válaszokat. Még egyszer mondom, a digitális belső piac nem egységesítést jelent, a kultúra és a média egy, egy, egységestését épp ellenkezőleg. Eh, thank you. Köszönöm a Tinger úr. Kumpulánáci képviselőasszony kap szót. Todella tärkeä There. Please, for the beginning, because we did that. Kérem, kezdje újból. Köszönöm szépen. A digitális szolgáltatások mindenki számára fontosak, ez fontos, de nehéz is. 20 az európaiaknak még nem használja az internetet, a digitalizációs lehetőségeket mindenkinek biztosítani kell. Vannak is startupok, de hogyan haladjunk tovább? hogyan használjuk az iparosodást a digitális időszakban. Azt gondolom, hogy a digitális piac lassan valósul meg. Ön említette a kis szolgáltatókat. Több, nagyobb szolgáltatóra van szükségünk, fair versenyhelyzetre van szükségünk. És nagyon fontos, hogy az innovációt is megvédjük, hiszen erre is szükség van. Egy filozófiai jellegű kérdést is felvetnénk. A digitális társadalom az önreszortjához tartozik Ön hajlandó-e a szakszervezetekkel, illetve a civil társadalommal is egyeztetni? Köszönöm. Elnök, köszönöm. Öttinger úr, parancsoljon. Természetesen hajlandó vagyok szakszervezetekkel, üzemi tanácsokkal, a munkavállalók képviselőivel beszélni a teljes digitális munkáról, több okból is, nem csak az, nem utolsó sorban azért, mert a munkavilága, a munkakörnyezetünk forradalmi módon megváltozott. És gyakorlatilag ez erősen érinti a munkahelyeket. Fontos, hogy a digitális világ számára a továbbképzésre is gondoljunk. A jövőben teljesen máshogy fog kinézni a munkahelyi egészségvédelem is. Korábban a zajokkal, egyéb kibocsátásokkal szemben kellett védeni a munkavállalókat. A digitális iparban azonban a munkavédelem teljesen máshogy fog kinézni. Úgyhogy a szakszervezetekkel, nem kormányzati szervezetekkel korlátozások mentesen kívánok konzultálni erről. Ami pedig az első pontját illeti, a lehető legtöbb teljesítőképes nagy ipari vállalattal kell rendelkeznünk, tehát a kis és vállalkozásoknak a számát azt növelnünk kell. Európában két-három globális szinten is jelentős vállalkozásra van ezen túl szükségünk. Ma egyáltalán nem játszunk szerepet a globális piacon, ez érvényes a szoftver piacra, és érvényes a hardware gyártásra is jelenleg hogyha megnézik a számokat, például az amerikai piacot, gyakorlatilag ott kevesebb a fogyasztó, mégis a mérete az hasonló, mint a miénk. Aztán vannak más piacok, Dél-Korea, Kína. A ottani vállalkozásoknak a piaci penetrációja sokkal nagyobb, mint a mi vállalkozásainké. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy azért a mi vállalkozásainknak is lehetőséget kell biztosítani azért a növekedésre. Emellett természetesen nyilvánvalóan újonnan induló vállalkozásokra, startupokra és regionális szempontból jelentős vállalkozásokra is szükségünk van, nem csak globális szinten működő vállalkozásokra. Köszönöm, Ötinger úr. Timothy Kirkhope úr kapja meg a szót, aki a Libeszak bizottságot képviseli. Öttinger úr, pontosan elmagyarázná-e, hogy mit tesz majd annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a KKV-k ne fulladjanak bele a gazdasági fejl fejlődés hiányába, amikor az új adatvédelmi törvények megszületnek, nem folytják meg ezeket a KKV-kat. Aztán a cyber bűncselekmények és a biztonság ügyében kérdezném. Engem aggaszt a hálózatbiztonság az Európai Unióban, és az Európai Unió digitális infrastruktúra elleni támadások, támadások elleni védelemben ön szerint szükség van-e, hogy globális partnereket keressünk, meg beruházzunk az Európai Unióba, annak hálózataiba a biztonság növelés érdekében. Köszönöm, Ötinger úr. A második kérdése válaszolva szükség van magas szintű európai sztenderdekre, biztonsági sztenderdekre, adatvédelmi szempontból is, és persze párbeszédet kell folytatnunk más világszereplőkkel globális sztenderdek létrehozásában, az adat tárolás, feldolgozás tekintetében, az adat átadás tekintetében. Ön aztán első kérdésében a kkv és a kicsi és nagyok versenyét, illetve a kkv ügyét vetette fel. Az ICT ágazaton belül a startup induló vállalatok a legjobb lehetőség Európa számára. Tehát az ottani nyertesek kell, hogy támogatást kapjanak a Horizon 2020-ban. Jelentős része az ottani projekteknek KKV projekt. Tehát nem arról van szó, hogy a, a nagyok elravadják a forrásokat, hanem megfelelő feltételek révén megkapják az állami támogatások és támogatást a kicsik, és erre gondoskodnak a szabályok. A KKV projekteket kell úgy modellezni és moderálni, hogy e támogatást elnyerjék. Tehát egyrészt ösztönözni kell az együttműködést, motiválni kell a KKV-ket, hogy, hogy kompetenciájákat javítsák. És aztán akkor megjön majd a, a kockázati tőke is, meg a bankok is majd inkább vállalják a kockázatot, akár nagy struktúrális bankok, vagy magánbankok. Tehát a kockázati tőke megjelenése a számítástechnikai ágazatban fontos hiszen javítja a finanszírozási lehetőséget. Ha valamelyik cég mondjuk tönkre megy, nem szabad, hogy ez elvegye a kedvet a beruházásoktól, sőt, éppen az, a, a számítástechnikai ágazat az, ahol nagyon sok gondolat kell elinduljon, nagyon sok próbálkozás, amely aztán nem feltétlenül jár sikere, hanem talán később talán másképp lesz sikeres. Ugyanakkor az, a számítástechnikai ágazaton kívül a klasszikus ipari ágazatokban is érvényes az, hogy mondjuk a gépiparban, hogy a KKV-k számára a világ teljesen megváltozott. Ma egy, egy szerszámgép egy olyan integrált módon áll össze, hogy itt rengeteg digitális elemet tartalmaz. Tehát épp még a hagyományos KKV-k is, iparok is, a reálgazdaságban is döntő szerepet kapnak ebben a digitális váltásban. Jó, en... Köszönöm. Jaj, Tajrárnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A cloud computing -a kapcsán kicsit homályosan nyilatkozott. A hálózat semlegesség a liberálisok számára nagyon fontos, ugyanúgy, mint az adatvédelem ön a kódolási technológiákról tud-e valamit mondani, ezek léteznek, ő támogatja-e azt, hogy az európai kódolási technológiák létezzenek. Második kérdésem pedig a versenyképességére vonatkozik. Európa versenyképességére Almonia biztos a szakbizottságban azt mondta, hogy a versenyjog nem elég ahhoz, hogy a technológiai kvázi monopóliumát a Google-nak korlátozzuk. Ön arról beszélt, hogy iparpolitikai megoldásokra van szükség. Szükség van egy európai kereső gépre az Airbus példája alapján, ahol felvettük a versenyt a boeing illetve az állam szerepe ebben mi. Ön hogyan szeretné ezt elérni, milyen intézkedésekkel, annak érdekében, hogy az információs és kommunikációs technológiák területén versenyképesek legyünk. Köszönöm. Valóban Léteznek európai standardok az kódoláshoz, az adatbiztonsághoz, és ezek nagyon értékes technológiánk, ami technikai szempontból lehetséges, és vállalható költségekkel jár együtt, az egy olyan standard kell, hogy legyen, amely Európára igaz, egész Európára igaz. A Google eset a második kérdés. Tehát ez a kérdés, hogy amikor a 18 panaszost külön-külön vegyük-e, vagy pedig egy Google csomagba fűzzük bele ezeket az utólag beérkezett eh, kereseteket. A, az utólag benyújtott kereseteknél a Google 2014-es esetben felmerül a kérdés, hogy kompromisszumra van-e szükség, vagy eh, túl kell -e menni azon, amit februárban ajánlottunk és ott egy kompromisszum alakult ki, Erik Schmidt és Google segítségével, tehát hogy ezzel úgymond bebetonozzuk-e inkább a piaci pozícióját a Google-nak, vagy nem. Nagyon fontos, hogy a keresőgép, a platform semleges legyen, és ezáltal ne növekedhessen egy adott vállalkozás hatalma más ágazatokban. Ami a parlament megfontolásait illeti, a hálózat semlegességgel kapcsolatban, ezt támogatni tudom, és megteszek mindent annak érdekében, hogy a bizottság javaslatát a tanács ne vizezze fel, hanem hogy a parlament és a tanács között születhessen valahol egy megoldás. Ez egy bizottsági javaslatról van szó, amelyet a tanácsban döntöttek el, a bizottság ezt egyhangulag döntött el, hát én nem hazudtolhatom meg a saját szerepemet. Én azt mondom, hogy a parlament és a tanács között kell, nem a, a, a tanács és a bizottság között kell elgondolkodni. Én ezt szeretném előmozdítani, és kész vagyok a trialógusra. Jó. Köszönöm, Öttinger úr. Giovanni Totti úr kap most szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, volt már alkalmam, hogy a szerzőjoggal kapcsolatos fejtegetéseit dicsérjem. Szeretném még azt hozzáfűzni, hogy a nagy webes vállalkozások jogilag is lehetősége rendelkeznek arra, hogy megkerüljék az európai szabályokat, és ez érvényes a pluralizmus védelmére, a sokszínűség védelmére és a fogyasztóvédelmére, fogyasztóvédelemre is a jelenlegi jogszabályok ismeretében szükség van-e reformra, annak érdekében, hogy már hatályos jogszabályokat egyáltalán végrehajtsák. Milyen digitális eszközöket kíván annak érdekében felhasználni, hogy az Európai Unió erősebb kínálattal rendelkezzen a polgárok számára, és ezáltal jobban be tudja vonni a polgárokat az európai építkezési folyamatba. Ami a reformok szükségességére vonatkozó kérdését illeti az európai jog tekintetében, a munkavilágának és a társadalomnak a digitalizálódása valóban egy ilyen reformot, átfogó reformot tesz szükségessé. Teljesen mindegy, hogy adatbiztonságról, adatvédelemről, a szerzőjogok védelméről, vagy a belső piaci szabályozásról van szó, igazából nincsen még európai szabályozás ezekre, vagy pedig egy olyan szabályozásunk van, ami hatályban van, de hát az analóg világból származik, ami a digitális világot nem veszi figyelembe. Most ennek a folyamatnak, a digitális revolúció, revolúciónak, forradalomnak a kellős közepén vagyunk, ezt fel kell, hogy ismerjük, meg kell néznünk, hogy melyek azok a fegyverek, amik még élesek, és már nem lett, és még felhasználhatóak, és melyek azok, amelyeket modernizálni kell. Meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy olyan védelmi mechanizmusokat építsünk be a rendszerbe, amelyek Európában kikényszeríthetőek, és amelyeket a világszerte mások is attraktívnak találnak és alkalmazni fognak. Köszönöm, Öttinger úr. Most pedig Evelyn Gephardt asszonyi a szó az Impulszak Bizottság soraiból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Öttinger úr, azt kérdezgettem magamban, hogy mit jelent az, amikor azt mondja, hogy egyetért szimpátiával fordul a parlament véleménye felé. Lehet, hogy nem kell ezt olyan komolyan vegyük, de hát nem ez a fő kérdésem. Az internetes vásárlásnál az állampolgárok egyre több nyomot hagynak maguk mögött, anélkül, hogy szeret, ezt kívánnák, vagy erről döntenének. Adatokat gyűjtenek a vásárlásaikról, és ez része, olyan része az adatvédelemnek, amelyet nem vesz olyan komolyan a közvita, vagy a szakvita. Hogyan próbál ezzel megbirkózni ezzel a problémával? Hiszen létrejött már egy piac, az információ, a vásárlói viselkedésről szóló információ piaca létrejött már. Foglalkozik -e ezzel a jelenséggel, és ha igen, hogyan kívánja kezelni a problémát? Parancsoljon, uram! Nem kérdés. Ha valaki online vásárol élelmiszert, ruhát, vagy, vagy, vagy nyaralást, akkor az adatok átlátható módon kell, hogy ezeket az adatokat tárolják, ez persze veszélyeket is hordoz, és nyilván piaci előnyöket és piacgazdasági előnyöket is tartalmaznak ezek az adatok. Szerintem az állampolgárnak joga kell legyen arra, hogy ne értékeljék és hosszú távon ne tárolják az adatait, és különösen ne adják tovább az adatait. Így, amikor a vásárló vásárol, ad egy megbízást, a megbízást teljesítik, ezután nincs szükség arra, hogy a, az adatait tovább tárolják, vagy az bármit tegyenek. Másodszorban ehhez betekintési lehetőség is kell legyen az állampolgárnak a rendszerbe. Én tehát támogatom azt, hogy az állampolgárnak legyen joga tájékozódni, ha úgy gondolja, hogy adatait tárolják valahol. Akkor kell, hogy kapjon tájékoztatást arról, hogy tartjak, meddig ki, milyen célból, és hol tárol adatokat róla. Szerintem ez az információs jog alapvető fontosságú. És persze a törlés joga, a feledés joga, vagy nevezzük, is ehhez kapcsolódik. Ez talán a legutolsó, ám leghatékonyabb eszköze lehet az állampolgárnak ebben az ügyben. Ugyanakkor fordítva is lehet, hogy érdeke az állampolgárnak, hogy mondjuk egy, egy szupermarket vagy egy, egy, egy textil kereskedő adatait tárolja, hogy amikor második, harmadik, negyedik vásárlásánál könnyebben tudjon rendelni, mert már van egy adatbázis róla. Tehát sok esetben haszna lehet az állampolgár szempontjából bizonyos mértékig, hogy bizonyos adatokat tart róla a partner, akitől vásárol, és ilyenkor is a kérdésére válaszolnia kell annak, aki adatokat tartáról róla, és átadhatóan kell megszervezni az egész rendszert. Köszönöm szépen, Ötinger úr, most megadom a szót Szabine Ferhájának. Tisztelt biztos úr, az ön küldetésről szóló levelében arról beszél, hogy a mandátumának első felében a szerzőjogot megkívánja reformálni, és azt mondja, hogy a digitális forradalom keretében a fogyasztókat és a sokszínűséget kívánja védeni. Azt is mondta, hogy az alaposság az megelőzi a gyorsaságot, és kíván egyensúlyt találni e, a szerzői jogok védelme, e, e, értékesíthetősége, illetőleg a kreativitás, az új tartalmaknak a generálása, létrehozása és a tartalmakhoz való könnyű hozzáférés között ennek annak érdekében, hogy új szolgáltatások és új értékesítési utak nyíljanak, és az interneten is jobban terjedjen a kreatív ipar úgy gondolom, hogy fontos lenne átvágni végre a Gordiuszi csomót, és a szerzőjog területén ezt biztosítani. Erre a igazán szabványosított megoldást még senki sem találja meg hogyha megnézzük a kultúrának, nyilvánvalóan van gazdasági értéke és társadalmi haszna, és kettős szerepe van, hogy kívánja ezt a kettőt figyelembe venni. Nos, egyensúlyteremtés, nyilvánvalóan a kultúra az mindig is gazdasági érték is volt, és az is fog maradni és nyilvánvalóan reklámok, szponzorok útján gazdasági hasznot hoz. De egy fontos, hogy a szerző kell, hogy rendelkezzen teljes mértékben a létrehozott termék tartalma fölött. Ez érvényes a múzeumokra, az érvényes a színművészetre, és a kultúra valamennyi területére. Tehát a kultúrának a primátusa, az előjoga kell, hogy legyen az, hogy igénybe vegye a gazdaságnak a támogató, támogató segítségét, anélkül, hogy a gazdaság a tartalmára befolyással lenne. Fontos, hogy megfelelően biztosítjuk itt a szerzőknek a jövedelmét, és nyilvánvalóan biztosítani kell azt is, hogy az iskoláink, a tanárok, a diákok, a gyermekek hozzáférjenek elő mértékben a kulturális termékekhez az új szerzői jogi szempontból releváns, tehát szerzői jogát a védett termékekhez is hozzáférjenek. Nem szabad, hogy a szerzőjog annyira drágává tegye a kulturális termékeket, hogy a kultúrának fontos területei a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenek maradnak, és ezáltal szűkül a kínálat. És nem szabad, hogy megengedjük, hogy a közoktatásban ne jelenjenek meg ezek a tartalmak. Az első felében a mandátum időszaknak szeretnék itt előre lépni, de valóban azt mondtam, hogy az alaposság számomra fontosabb, mint a gyorsaság. Úgyhogy vitát fogunk folytatni erről a kérdésről, és a lehető legkülönbözőbb építő kockákat fogjuk majd a főigazgatóságunkban összerakni. Nem, most pedig József Weidenholzernek adom meg a szót, a Libeszak bizottság tagja. Köszönöm szépen, elnök asszony Öttinger úr, biztos jelöltként, digitális gazdaság és egyéb témákban gondoskodik-e arról, hogy Európában a gazdaság és a társadalom kihasználhassa teljes mértékben a lehetőségeket. Hogyan szeretné biztosítani azt, hogy az innovációk, az adatvédelemmel összhangban, a magánszféravédelemmel összhangban álljanak, illetve hogy ezek az alapjogok már a tervezés időszakában minden egyes kezdeményezésnél teljes figyelmet kapjanak. Hogyan látja a kapcsolatot az ipari érdekek, illetve az alapvető jogok védelme között? Ön a stratégiai partnerségeket is támogatja, illetve felelős a globális internetes kormányzásért, hogyan tervezik garantálni azt, hogy az adatvédelemnél az európai standardokat, Európ, illetve nemzetközi standardokként ismerjék el, illetve hogy nemzetközi megállapodásokban az európai jogot tiszteletben tartsák. Öttinger garantálni, ezt én nem tudom, Annyit tudok megtenni, hogy legnagyobb szorgalommal közelítem meg a kérdést, és mindent megteszek. A nemzetközi megállapodásokhoz két aláíróra van szüksége, nem állhatok oda a nemzetközi fél e, mellé, és egy pisztolya nem fenyegethetem, hogy írja alá. Az USA-val, Oroszországgal kötendő megállapodások e, végkimenetele minden féltől függ. Én ezt nem tudom garantálni, és szorgalmat e, bele tudok ebbe adni, de garantált végkimenetet nem. És ön, mint képviselő a folyamat végén sokkal fontosabb, mint én biztos én javaslatokat nyújthatok be, ezek vonatkozhatnak a standardokra, és viszont a folyamat végén a tanács és a parlament döntenek a jogalkotás, az önök feladata. A kezdeményezés, a javaslatok előkészítése mi feladatunk. Az én teljesítményemet abban mérhetik, hogy a javaslatokat megfelelően elkészítjük, illetve hogy ezek mennyire jó minőségűek, viszont az eljárásnak a végkimenetelét nem tudom garantálni. azon mérjék a munkámat, hogy a javaslatoknak milyen a minősége. Itt egy új területről van szó, az adatbiztonság, az adatvédelem, az IT területén a rendelkezés, a kialakítása, a digitális forradalom jegyében úgymond egy teljesen szűz terület. Európai szinten, hogyha az Európai Bizottság nem nevezte volna ezt meg prioritásként, és az európai folyamatokat nem támogatná a tanács és a parlament, akkor vesztesek lennénk. Azt gondolom, hogy nyertesek akkor lehetünk, hogyha összefogunk és együttműködünk. Thank you. Köszönöm szépen, Tinger úr. A következő, András Schwab úr, az IMCO szakbizottságból. Köszönöm szépen, elnök asszony alelnök úr, biztos jelölt úr. Két és fél óra után nagyon sok témáról beszélt, egy, ám egy központi kérdés, amely az ön öt éves munkáját meghatározza, majd nem merült fel, az energia hálózatok összekapcsolása továbbra is fennmarad. Ön azt mondta, hogy a jogalkotó csak részben felelős azért, hogy hogy fejlődnek a dolgok, mert a tanács mindig jóvá kell hagyja ezeket. Ön az energia tekintetében Connecto, Spanyolország és Franciaország között sokkal lassabban alakult az összekapcsolás, mint annak idején terveztük, amikor 92-ben indították a belső energiapiac projektjét. Kérdésem az, mit tesz majd, mi a receptje arra, hogy egységes szabályozón hatóságként túl a tanácsot meggyőzzük, hiszen 28 tagállamot egy, egy, egyben sokkal több, mint külön-külön az összegük. Ez, ennek érdekében mit tesz majd az energetika területén? A legjobb argument a parlament és a bizottság részéről az, hogy bemutatjuk, milyen megtakarítási hatásokat kelt az, hogyha európaivá tesszük ezeket az intézkedéseket. Ellenkezősebben nem is volna, mi lenne akkor, nem lenne, nem lenne digitális napirend, az milyen költséggel járna. Fragmentáltan sokkal drágábban működnek a dolgok, és ez ösztön, sokkal rosszabbá tenni az ipari ösztönző eszközök hatását. A, a GMP-re való hatás, a munkahelyteremtés tekintetében világos elemzések szólnak arról, hogy az európai zálás úgymond jobb, költséghatékonyabb megoldásokat kínál. Ez a tagállamokat és az állampolgárokat, az, a, az adófizetőket az állam, államokban meggyőzheti. Ugyanakkor a tanácsot arra kell rávegyük, hogy kérjük, hogy a napi menetrendtől függetlenül folytasson tanácsot, vitát arról, hogy vajon a digitális politika érdekében hajlandóak-e tovább lépni a tanács tagjai, vagy sem. Adott esetben az Európai Tanács nagyon sokszor vitázott az energia témájában, legutóbb legközelebb októberben, arra fogom, remélem, hogy utódom, arra kérem majd Tusk urat, hogy egy európai energiastratégiát hozzon létre, és az állam és kormányfők támogatását szerezze meg, amelyre szükség van a triológusban és aztán a jogalkotás meglépésében. Köszönöm, és most Miriam Dalli asszony szó. President, komisszárió, Köszönöm. Elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr, ami a magánszfér megsértését illeti a nemrégi botrányokat, úgy érzem, hogy sürgősen foglalkoznunk kell a polgárok aggodalmaival. Különösen, hogyha az elkereskedelmet ki szeretnénk alakítani, illetve a polgárokban erősíteni szeretnénk a bizalmat. Tájékoztatnunk kell őket arról, hogy mik a jogaik, hogyan élhetnek a jogaikkal, és nem limitálhatjuk magunkat arra, hogy további feladatokkal terheljük őket, és kötelezettségekkel. Azt gondolom, hogy a helyzetet, helyzetet kezelni kell, milyen politikákat tervez kialakítani, amelyek nem csak a, hogy a polgárok érdekeit képviseli, hanem a támadások ellen is védelmet biztosít, illetve hát, hogyan, hogyan tudjuk hangsúlyozni azt, hogy mik az előnyei az internetnek, a szociális aspektusai, eh, melyek, illetve ezek hogyan szolgálják a polgárok érdekeit. Öttinger úr parancsoljon. Valóban létezik az életnek sok olyan területe, ahol a digitalizáció jelentős előny az egészségügy, amit ön említett, minden bizonyal elsőként tartozik ebbe a körbe. Az életminőség az idősebb polgároknál úgy szintén. Ez pedig azt jelenti, hogy először is a polgárt kell előtérbe helyezni. Tehát ne a technikát toljuk előtérbe, vagy az ipart, az ő szempontjaikat, hanem tegyük fel a kérdést azt, hogy a polgár számára mi változik otthon, az életében, a munkahelyén, otthonban, ahol gondozzák, a szabadidejét illetően, amikor nyaral, azzal, hogy azokat a szolgáltatásokat veszi igénybe, amelyek rendelkezésre állnak. Tehát azt gondolom, hogy ezek a változások kell, hogy álljanak az előtérben, Látnunk kell azt, hogy igenis vannak kockázatok és veszélyek, bár minden mellett az előnyök vannak túlsúlyban. A polgárokat az esélyekről kell tájékoztatni, viszont ne tartsuk őket butának, és igenis említsük meg nekik a kockázatokat, a veszélyeket. Elmondhatjuk azt, hogy bizonyos kockázatokat uh, viszont nem tudjuk az összes kockázatot kiküszöbölni, kizárni. Mondok egy példát. Lehet, hogy ez nem tűnik olyan komolynak, pedig az, az elmúlt időben a mesztelen képek kapcs- miatt egyre több panaszt érkezett, amelyet prominens személyiségek magukról készítettek szelfiként, az internetre tettek. Tehát ha valaki buta, azt nem lehet megvédeni, a saját butaságától nem lehet valakit megvédeni, tehát a kockázatokról tájékoztatni kell mindenkit, visszafogottságra kell ösztökélni, viszont inkább az előnyök vannak mégiscsak azért túlsúlyban, mint említettem. Köszönöm, Ötinger úr. Most pedig megadom a szót Pascal Ariman úrnak, aki az Imkó Szakbizottság sorait erősíti. Köszönöm szépen. Ötinger biztos úr nagyon helyén való és fontos dolgot mondott az előbb. Azt mondta, hogy a digitális belső piac kulcseleme az, hogy az a polgárok bízzanak a számítástechnikai területben. A 910-es rendelet 2014-ből éppen az elektronikus tranzakciók biztonsági erősítéséről szól. Három kérdés van erről. Ön a ügyes tagállamok hatóságait hogyan fogják meg, fogja meggyőzni arról, hogy az elektronikus aláírás rendeleteket végrehajtsák, és és ezt széles körben alkalmazzák. Másodszorban mikortól és hogyan tervezi az Európai Bizottság üzenet pilot projektek révén az elektronikus ö, ö, kérelmek, tendereztetés és egyéb eljárások mikor lesznek internetes alapon, és a KKV-kat, az állampolgárokat mikor fogja meggyőzni arról, hogy viszonylag korán az elektronikus rendszereket bevezessék. Mr. Oettinger. Köszönöm, Oettinger úr. Van egy nagyon jó teljesítő főigazgatóságunk, amely a belső digitális szolgálatokért felelős, szolgáltásokat felelős. És ha a digitális politikát európáivá akarjuk tenni, akkor az kell legyen a cél, hogy úttörő és példamutató módon járjunk el a fél évvel ezelőtt a, éppen most elfogadtak egy jelentést a parlamentben arról, hogy a belső adatbiztonságunk tekintetben mit teszünk annak érdekében, hogy mondjuk a Luxemburg és Brüsszel közötti kommunikáció egyes könnyebbé váljon, és ezzel közlekedési szállítási költségeket takarítunk meg, és egy sor egyéb előrelépésre lesz lehetőség. És tanácsadó funkciót is nyújtunk a tagállami hatóságoknak, sőt az önkormányzatoknak is e tekintetben. A polgármesterek szervezetei is megfelelő platformot kínálnak ezekhez. Tehát egy tagállam is, hogyha elektronikusan kíván kommunikálni velünk és beterjeszteni dokumentumokat, akkor erről tájékoztatjuk, már konzultálunk fel, hogy vannak emellett és ez ellenszorú érvek is. Tehát mindenképpen miért arányosan kell meghatározni a célokat, és meghatározni, hogy, a, hogy mi az, mit könnyít meg az önkormányzat vagy a tagállam számára, és mit könnyít meg számunkra, hogy mit, milyen változásokat követel meg, vagy vajon akár milyen hátránya lehetnek az elektronikus kommunikációnak a hatóságok között. Az, hogy a mi belső adatfeldolgozásunk hogyan alakul, az feltétlenül példája kell legyen az elektronikus kormányzásnak egész Európában minden tagállam és önkormányzat számára. Köszönöm, most pedig megadom a szót Dietmar Köszner úrnak, a Júri Szakbizottság tagjának. Meine Frage. Az én kérdésem, tisztelt Öttinger úr, a szerzőjogra vonatkozik, amelyel kapcsolatban már bejelentette, hogy ez a jövőbeli munkájának a tulajdonképpeni témája lesz biztosként. Ezzel kapcsolatban a következő lenne a kérdésem, hogyan kívánja az egyensúlyat biztosítani, aközött, hogy mi az, amit átadunk a piaci folyamatok ellenőrzésének, és mi az, amit mi akarunk magunk szabályozni jogszabályokkal, annak érdekében, hogy több munkahelyet teremtsünk és mi a jelentősége ön szerint a szerző jognak abban, hogy az alapvető jogokat biztosítjuk, így például a jogbiztonságot, a információs szabadságot, és egyben hogyan, tudja, hogyan tudjuk a jog útján a kulturális sokszínűséget biztosítani, hogyan kívánja biztosítani, hogy a szellemi tulajdonnak a védelmét tiszteletben tartsák, és a jogtulajdonosoknak lehetőségük legyen arra, hogy jogorvoslattal éljenek bizonyos esetekben, illetőleg kártér kártérítést kapjanak a szerzőjoguk megsértése esetén. Öttinger úr, a szerzőjog esetében két alapvető jogot kell figyelembe vennünk. Az egyik alapjog az információhoz való hozzájutás joga, az információs szabadság, az információkhoz való hozzáférés és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésnek a joga, ami egy polgárjog. A másik pedig ugye a szellemi eh, tulajdonjog, ami gyakorlatilag azon alapul, hogy meg kell védenünk azoknak a jogait, akik valamilyen kulturális terméket állítanak elő. Ez egy nagyon érdekes egyensúly, nagyon izgalmas egyensúly a kettő között, és ez egy teljesen új dimenziót nyert a mostani digitális világunkban. Fontos, hogy egy olyan arany középutat találjunk meg, ami ami megfelelő, megfelelő juttatást, megfelelő jövedelmet jelent a szerzőnek is, de ami hozzáférhető, de amely mellett hozzáférhetővé marad a termék a polgárok számára. Nagyon sok területen én már látom, hogy mit kellene tenni. Nagyon is tudom, hogy mennyire sokszínűek, sokrétűek a célok a szerzőjog területén, én nagyon szívesen adok az ön kérdéseire választ egy év múlva, megmondom, hogy mi lesz majd két év múlva, de erre az időre szükségem van ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott és minden fél érdekét figyelembe vevő javaslatot terjesztek elő. Ön ugye a két dolgot fölállította, egyensúlyt kívánunk a kettő között, ezt fogom tudni majd később megvilágítani. Köszönöm, most pedig Monika Holmájer asszony, a szó, a Libeszak bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Ami az adatvédelmet illeti, eh, illetve a bűnüldözést, egy 360 fokos fordulatot szeretnék venni, hiszen um, itt nyilvános vita is folyik, hogyha a bűnöldözési hatóságok például 100 ezer eh, ellopott kártyához kapcsolódó adathoz hozzáférhet, akkor ezeket az adatokat nem továbbíthatják a szolgáltatókhoz azért, hogy ők eh, ezt lezárolhassák, megvédjék az ügyfelet a károktól, hanem 100 ezer eh, ügyfél beleegyezésére van először szükség azért, hogy a bankot kontaktálni lehessen. Ön mit gondol erről a témáról a polgárok védelme érdekében? Támogatná-e a bűnöldöző hatóságokat ebben a munkájukban? Hogyan lehetne eh, szigorítani szabályokat a monopól helyzetben levő vállalkozások ellen, például a Google ellen? Köszönöm, Ötinger úr. A Google eljárás időt rabló folyamat, mert rettetesen összetett ügyről van szó, több éve tart már. Ám úgy gondolom, hogyha hatékony eredményt hoz, akkor hogy a Google vagy engedni fog, és jelentős mértékben kompromisszumért képes hogy kell legyen, jobban, mint februárban volt, vagy pedig olyan büntetésekhez vezet majd, mint amelyek olyan súlyok, mint a Microsoft esetén voltak, amelyek hát fájdalmasak lesznek a mérleg szempontjából, a vállalati mérleg szempontjából. Ami az első kérdését illeti, általában egy, egy harmadik fél bármit tesz, a ő, hitelkező tulajdonostól engedélyt kell kérni. Mert ez különben ennek, tehát e, pénzbe kerül tehát ha valakinek ellopták a hitelkártyát, akkor az érdeket természetesen az kell legyen, hogyha lehető leggyorsabban leállítsák a számlájhoz való hozzáférés. ez követi majd a büntetőeljárás, a rendőrség bekapcsolás, és így tovább. Tehát milyen, bármikor értesül egy hatóság ilyen esetről, azonnal kapcsolatba kell, hogy tudjon lépni a adatkozó bankkal, hogy azonnal lezárható legyen a számla. Tehát ez nyilvánvalóan érdeke mindenfélnek, és az adatvédelem és a magánszféra védelmét is ehhez kell igazítani. Köszönöm, és most Γιώργος Szövömetik Ουρίας a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, ön is tudja, hogy nagyon sok tehetséges fiatal él az Európai Unióban. Találkoztam olyan egyetemi hallgatók, azokkal, akik ugye közéjük tartoznak, rendkívül tehetségesek, és nagyon is képesek lennének arra, hogy innovatív vállalkozásokat alapítsanak, és ezáltal hozzájárulnak az európai munkahelyteremtéshez. Ön is nagyon tudja, hogy a munkanélküliség problémájának megoldása fiatalok körében nem, vár, nem várhat tovább. Milyen konkrét stratégiája van annak érdekében, hogy segítse a digitális világban alakuló új vállalkozások életét. Egy másik kérdés pedig, milyen konkrét intézkedésekkel e, kíván előállni annak érdekében, hogy a digitális technológiák jobban hozzáférhetővé váljanak a fiatalok számára. Erre van szükségük ugyanis a fiataloknak. Öttinger úr, az iskolai képzés feladata a második dolog, amit említett. Vannak olyan gyermekek, akik otthonról rendkívül nagy tudást hoznak magukkal a digitális médiákkal kapcsolatban. Az otthoni nevelés esetében az apától, az anyától, vagy egy, egy idősebb testvértől megkapják automatikusan a belépőt a digitális világba. Vannak olyan gyermekek, akiknek az a szerencséjük, hogy egy, vagy nincsen az a szerencséjük, hogy egy innovatív családi környezetben nőjenek föl. Az ő esetükben az iskola kell, hogy betöltse azt a szerepet, amit adott esetben más szerencsésebb gyermekeknél a család tölt be. Másodszorban a kezdő vállalkozások esetében az a jó a digitális világban, hogy ők nem két vagy három tagállamra koncentrálnak hogyha megnézzük például az európai gépjárműgyártást, vagy megnézzük, hogy az ő támogatásukat hogyan kell lebonyolítani, akkor nagyon sok tagállam kimarad az nekik nyújtott támogatásból, hiszen ők egy tagállamban működnek. A beszállítók is sok esetben csak kevés tagállamra korlátozódnak, és nagyon sok tagállam nem részesül nekik nyújtott tagállamból. Azonban a digitális piacon működő startup kezdő vállalkozás az gyakorlatilag a tevékenységét rögtön több tagállamra kiterjesztheti, egy ilyen vállalkozás bárhol megjelenhet. A legkisebb a szélsőséges helyzetben lévő tagállamban is a legnagyobban is esélye van egy ilyen vállalkozásnak. Ezért egy jó stratégiára van szükségünk, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat a vállalkozás alapításra serkenteni a digitális gazdaságban hogyan tudunk kisebb kutatási projekteket finanszírozni, hogyan tudunk kockázati tőkét irányítani erre a területre, hogyan tudjuk a strukturális finanszírozásban részlő bankokat megnyerni erre. E, és hogyan tudunk e, adott esetben egy európai hálózatot e, felépíteni az ilyen induló vállalkozásokból. Például úgy, hogy az Európa szerte működő kezdő vállalkozásoknak lehetőséget biztosítunk a kölcsönös tájékozódásra, információcserére, és így hozzáférést biztosítunk számunkra az Európai Unió más tagállamainak piacához is. Köszönjük szépen! Biztos jelölt úr, most az utolsó kérdés feltevője Pável Szvoboda úr, aki Jüri Szakbizottság elnökeként kapja meg az utolsó kérdés jogát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a következőt szeretném megkérdezni. Ön lesz a felelős a teljes szerzői jog érvényesüléséért. Az Európai Bizottság és a Tanács, mint a Parlament vonatkozó nyilatkozatát olvastam, és a szerzőjogról szóló tervezetben nagy hangsúlyt fentetnek a jogalkotók a, a, a szerzőjoggal való kereskedelmi visszaélés, kommerc, gazdasági jellegű visszaélések elleni a harcra. A mi a helyzet a nem gazdasági jellegű visszaélésekkel? Ezt mintha nem említené a jogalkotási tervezet, holott ez azt jelenti, hogy ez a fajta visszaélés zöld utat kap? Vagy pedig azért tervezik a nem gazdasági jellegű visszaélések visszaszorítását is? Van-e valamiféle stratégia erre a típusú visszaélésre, szerzőjogok ellen való visszaélés ellen? Este főleg azon egyensúlyt igyekeztem meghatározni, amely a szellemi tulajdon védelme és az állampolgárok a kulturális értékekhez való hozzáférések közötti egyensúlyt jelenti. Amiről ön beszél, egy másik vetülete, dimenziója a kérdésnek, és a válasz világos. A szellemi tulajdonjog és érték kesítéséhez való jog fel kell, fel kell álljon, ugyanakkor mindenféle módon pénzügyi és szociális módon meg kell teremteni a hozzáférést tulajdonokhoz, ám meg kell akadályozni az ellopását ezen tulajdonoknak, akkor is, ha nem gazdasági jelleggel történik. A szerző joggal való visszaélés harmadik fél részéről, függetlenül, hogy az EU-n belül vagy kívül történik-e, a lehető a legrosszabb. Az, hogy ezt megakadályozzuk, ez érdeke az állampolgárnak is, annak az állampolgárnak is, aki lehetőleg olcsóban szeretne beszerezni ilyen tartalmakat. Tehát itt, itt nem, itt meg kell tartanunk az eszközöket, amelyek a, a, a visszaélést, a lopást harmadik fél részről, akinek semmiféle jogosultság nincs, megakadályozunk, lehetetlené tegyük. Itt nincs egyensúlyi kérdés. Jó, Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Sikerült betartanunk a rendelkezés álló időt. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani. 45 kolléga kért lehetőséget kérdésfeltevéshez és mindenki tiszteletben tartotta az időt. Azt gondolom, hogy a kérdések fontosak voltak, egyértelműek, és így sikerült egy érdekes vitát kibontakoztatni. Öttinger úrnak is köszönjük szépen a válaszokat. Azt gondolom, hogy nagyon sok fontos dolgot sikerült tisztázni. Tenger urat meg szeretném kérni arra, hogy 5 percben foglalja össze mondandóját. Köszönöm.